Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Pentru prima parte a acestei reuniuni îmi uh, revine... Hölgyeim és uraim, kezdjük az ülést. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy elnökölhetek, legalábbis az első részben, mert uh, elnökünk uh, kicsit késik. A renden az első pont a rend elfogadása. A néppárt azt kérte, hogy az ötös pontot vonjuk vissza a napi rendről, nevezetesen egy szóbeli választ igénylő kérdés vitával, a brazil marhahús behozataláról címmel. Az vrea de asemenea să Erről a témáról az ülés végén fogunk beszélni. Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a tanács konzultált a parlamenttel egy új szakbizottsági javaslatot illetően, amely a tej rendtartás módosítását illeti, és sürgőséggel szeretné a bizottság tárgyalni ezt a témát. Azt szeretném javasolni, hogy ezt a pontot vegyük fel a napirendi pontok közé eszmecsere keretében. Egy Strasburgi rendkívüli ülés keretén belül 2009. október 19-én tárgyalnánk meg ezt a pontot, hogyha egyetértenek a képviselők, akkor a napi rendet ezzel a módosítással elfogadottnak tekintjük. Tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy minden nyelv elérhető ülésünk során, ezen kívül azt is el szeretném mondani, hogy az interneten is hallgatható az ülés. A következő napi rendi pont fenntartható mezőgazdaság és talajvédelem a Szokó projekt. Ennek a projektnek az a célja, hogy a mezőgazdasági gyakorlat és a talajvédelem gyakorlatát egyeztethessük, tekintettel ö, arra a ö, keret ö, rendeletre, amelynek ez a célja. Nyilván tájékoztatni kell a döntéshozókat ebben a témában, és szeretném üdvözölni Gay urat. Sevilla, és de asemenea domnului a szevíjai intézet képviseletében. Montanarella urat is szeretném üdvözölni, aki pedig a Viszpra kutatóközpontot képviseli, és akik a fenntartható mezőgazdaság talajvédelem projektről fognak beszámolni nekünk. Géj úr, öni a szó. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Uh, my name... Köszönöm szépen elnök úr, Luca Montanarella vagyok, Pertus Guy kollégámmal együtt szeretnénk beszámolni a fenntartható mezőgazdaság talajvédelem projektről. Két intézmény kezdeményezte ezt. Az egyik ott található, ahol én dolgozom, a másik pedig Szevíjában, ahol kollégám dolgozik. Az előadás első, első részét én fogom megtartani, aztán átadom a szót kollégámnak a következtetések jogán. A projekt célja az, hogy a talaj degradációt, mezőgazdaságot vizsgálja meg Európában, illetve a talaj erózió problematikáját általánosságban tárgyalja, illetve a különböző mezőgazdasági gyakorlatok tükrében. Úgyhogy nagyon röviden előadásom során el szeretném mondani, hogy mi a helyzet a talaj erózióval Európában, illetve a talaj Uh, some uh, highlights of the findings of the project concerning appropriate policy measures. Megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy arra ösztönözzük a gazdákat a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok követésére, illetve a talajvédelemre. Mi a helyzet a talaj állapotával Európában? 2006-ban a bizottság már beszámolt erről egy ö, kommunikében a parlamentnek és a tanácsnak az EU stratégiájáról, amelyben a legfontosabb folyamatokra mutatott rá, amely a talaja, amelyek a talajjal foglalkoznak, illetve a talaj minőségének romlására Európában. Ezek a folyamatok nem föltétlenül szorosan kapcsolódnak mezőgazdasági gyakorlathoz. A leginkább az erózió kapcsolódik ehhez, mind a szél, mint pedig a, Compaction of a víz erózióra. Ezen kívül vannak még másfajta folyamatok is, amelyek a mezőgazdasághoz közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódnak, mint például a savasodás Európa bizonyos részein, és van még olyan olyan terület is, amely a szikesedés áldozata. Aztán földcsúszamlások, amelyek sajnálatos módon gyakorta emberéleteket is követelnek, ez is hozzájárul a talaj minőségének romlásához. Persze minden egyes folyamattal nem foglalkoztunk, elsősorban azzal, amely a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódik, például az erózióhoz, szikesedéshez, hogy csak kettőt említsek. Európa szerte nem mindenütt jelentkeznek ugyanezek a jelenségek, úgyhogy fel kell térképezni Európát, és tematikus térképeket készíteni, ahol a legjelentősebb folyamatokat tapasztalhatjuk itt. Az erózió látható, akár víz erózió, akár más. A pirosral jelölt, elsősorban a földközi tenger térségében, más területek talajeróziónak vannak kitéve. Ezen kívül van az úgynevezett organikus széndiokszid a különböző európai tal talajokban, 30 cm-es mélységben, főleg mezőgazdasági területeken. Észak-déli a tendencia, ugye hagyományosan tudjuk azt, hogy nagyobb ennek a mennyisége a nedvesebb, hidegebb területen, Dél-Európában kisebb, Nyugat-Európában magasabb a talaj széndiokszid tartalma. Érdekesebb megvizsgálni azt, hogy milyen folyamatnak köszönhetjük mindezt. 70 gigatonna a mennyiség a 27 tagállamon belül, és tudjuk, hogy az organikus szén eléggé dinamikusan fejlődik a talajban. A grafikon azt mutatja, hogy amikor nominális értékekről indulunk, milyen az állapota a talajnak, illetve mi történik akkor, amikor elkezdik művelni. Amikor elkezdjük a mezőgazdasági termelé, tevékenységet itt, akkor általában megváltozik a talaj összetétele, és hogyha nincs felgyorsult eróziós folyamat, akkor ez a helyzet. Milyen módszereket használhatunk fel, és javasolhatunk Európában, amelyeket már használnak Európában, hogy megint ugyanolyan magas szinten legyen ez az érték, fenntartható mezőgazdasági eszközök segítségével. Persze természetes módon is elérhető ez, de vannak olyan innovatív technológiák, amelyek a természetes állandó érték fölé emelhetik ezt. A projekt mit vizsgált meg? Két rendszert, a konzerváló mezőgazdasági rendszert, amely nem más, mint olyan rendszer, amely gyakorlatilag az ásványosodását csökkenti az organikus szén tartalmának, a talajnak. Általában megfelelő növény, illetve vetésforgó alkalmazása az egyik megoldás ezen a területen. Aztán van egy csomó olyan gyakorlat, mint a vetésforgó, a különböző növények egymás mellé ültetése, csak hogy néhányat említsek a sok lehetőség közül, amely sokat segít a talaj konzerválásán. Persze megemlíthetem itt a teraszos művelést is. Természetesen ezeknek a rendszereknek vannak előnyei, hátrányai. Elsősorban meg akarjuk őrizni a mezőgazdaságot, ahogy említettem, és ennek nagyon sok előnye van a mezőgazdasági termelésben. Nyilván a talaj megerőzés, talaj megőrzés a legfontosabb célja ennek, de ugyanakkor nagyobb lehet a növények no use of chemicals. Hozama is. Aztán ott van a vegyi anyagok uh, alkalmazása is. És persze ezt, erről sem, sem szabad elfeledkeznünk uh, a fenntartható mezőgazdaság uh, során. Egy másik megközelítés amelynek nyilván vannak problematikus jellemzői is, eléggé összetett mezőgazdasági hozzáállást kíván, nagy a beruházás igénye. Ezen kívül a helyi feltételekhez, körülményekhez kell alkalmazkodni e, egész Európában. A projekt felülvizsgálta a hatékonysági szinteket is főleg azokon a területeken, ahol a hagyományos rendszerből újabb módszerekre tértek át. Az első időszakban csökkent a termelés, csökkent a profit a gazda számára. Talán ez az egyik oka annak, hogy ezeket a technológiákat nem olyan sikeresen alkalmazták Európa bizonyos területein a gazdák, mint ahogy szerettük volna. Hosszú távon természetesen úgy gondoljuk, hogy az úgynevezett konzerváló mezőgazdasági termelés mégiscsak előnyösebb. Ahogy említettem, nagyon sok gyakorlatot vezettünk be, nem tudok most a részletekre kitérni, nagyon sok az adatunk, a különböző módszerek vonatkozásában, egész Európában, legyen az a teraszos művelés, vagy a különböző növények egymás mellé ültetése, vetésforgó, stb. stb. Mindezek eléggé hatékonyan kerültek alkalmazásra, de voltak olyanok is, amelyeket már hagyományosan régebben is használtak, például a teraszos művelés, főleg a mediterrán vidéken Európában, de más rendszerekben is. Végezetül az első rész lezárásáként el szeretném mondani, hogy a tanulmány azt mutatta, hogy nagyon sokféle módon lehet a talajt megőrizni, de persze vannak még más eszközök is, amelyeket nem mutattunk be a tanulmány során. Mindegyiknek van persze negatív és pozitív oldala. És alkalmazkodni kell a helyi feltételekhez, körülményekhez, tehát egyfajta megoldás nem létezik egész Európa számára. Mindenek előtt azt tudtuk bemutatni, hogy ez eléggé ígéretes terület. Nem szabad túl sok vegyi anyagot felhasználni, és persze figyelembe kell venni azt is, hogy eléggé hosszú távon kell gondolkodnunk, mielőtt még vissza tudjuk állítani a megfelelő körülményeket a talajjal kapcsolatban. Köszönöm, most átadom kollégámnak a szót. Continuing uh, from this, um, we have to, um... Nos, uh, megnéztük azt, hogy uh, mindez milyen politikai környezetben valósul meg, és itt szükség van célirányos lépésekre, referenciára is. Tehát nagyon fontos, hogy egy referencia szintet megállapítsunk, és ez kötelező kell, hogy legyen mindenkire nézve. De ennél jobbra törekszünk, tehát a cél mindig az, hogy egy magasabb célkitűzést tűzzünk ki. És ezt tükrözni kell az intézkedésekben is, tehát a referencia szint, ezt kötelező intézkedések által kell elérnünk és lehetnek persze ösztönző intézkedések, kifizetések vagy egyéb formában, a, felkelt, a figyelmet is fel kell kelteni arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek az ilyen politikában. Ez tehát, ez a keret, ez egy hátteret nyújt. Először is megnéztük az európai mezőgazdasági politikát a KAP keretében, és ugye a kölcsönös megfeleltetés nagyon fontos a kötelező érvényű politikai intézkedések területén. Vannak egyéb jogalkotási lépések is, amelyeket más területekről be kell építeni, és ezeket végre kell hajtani, és jobban összefüggésbe kell hozni a kölcsönös megfeleltetéssel. A földet pedig jó mezőgazdaság és ökológiai állapotban kell tartani, és vannak egyéb intézkedések, amelyek szorosan kapcsolódnak a talaj állapotához tehát ezen intézkedéseknél ez egyértelműen szerepel a közös agrárpolitikában. Fontos, hogy egy magasabb szintet elérjük, és ezért a vidékfejlesztési rendelkezés nagyon fontos, amely ösztönzi a környezetvédelmi intézkedéseket. És a környezetvédelmi politika lefed különböző területeket, amelyek szorosan összekapcsolódnak, és ennek tetején a kékkel, jelöl, kékkel jelölt részen találhatók a kötelező intézkedések, amelyek a kappal kapcsolatosak. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy mindezt összekapcsoljuk a talajvédelemmel. És ha ezt az egészet megpróbálom összerakni, akkor láthatjuk, hogy vannak bizonyos intézkedések, amelyeket el kell, vannak bizonyos esetek, amelyeket el kell kerülnünk, mint például a víz okozta erózió, és vannak mezőgazdasági intézkedések, amelyeket felül kell vizsgálni. A jó mezőgazdaság és ökológiai állapot, ez már ugye a megfelelő területen érvényesül, és hogyha ezt összekapcsoljuk a rendelkezésre álló programokkal, illetve amelyek az agrokörnyezetvédelmi programban megvalósíthatók, akkor láthatjuk, hogy ez még szélesebb körű terület. Tehát meg lehet hozni, létre lehet hozni olyan politikákat, amelyek ebbe az irányba mozdíthatják el a helyzetet. És ha megnézzük, hogy mi történt a helyi szinten, hiszen nagyon fontos, hogy a lépéseket hogyan ültetjük át a gyakorlatba, hiszen a különböző intézkedéseknek van egy helyi megvalósítási szakasza. Különböző európai országokban, tíz különböző tagállamban felmérést végeztünk, a nyugati, déli, illetve Közép-Európában, Észak-Európában is, és azt állapítottuk meg, hogy általában a gazdák tisztában vannak a kihívásokkal, viszont ami a talaj megőrzését illeti, ezt nem tekintik annyira égető fontosságú kérdésnek. Tudják, hogy ott van előttük a kihívás, de nem szerepel mindennapi tendőik között a talaj mm, védelem, illetve a talaj megőrzése. A különböző gazdálkodási gyakorlatok csak egy bizonyos idő múltán jelentkeznek, az emberek gyakran nem rendelkeznek elő gépekkel vagy információval, és ezáltal az új intézkedéseket nehezen tudják átültetni a gyakorlatba, még akkor is, hogyha azok nagyon kedvezőek a talajvédelemre nézve. Tehát a kép nagyon összetett, fontos ösztönözni a gazdákat és tanácssal ellátni őket, ez nagyon fontos, Lényeges az is, hogy eljutassuk hozzájuk az információt arról, hogy az intézkedéseket hogyan kell megvalósítani. Egyértelmű, hogy egy teljes körű értékelés arról, hogy a politika a talaj megőrzésére végeredményben milyen hatást vált ki, ezt nagyon nehéz megállapítani. Nagyon nehéz megállapítani azt, hogy egy konkrét politika EU szinten milyen hatást vált ki, egészen addig, amíg el nem jutunk a talajvédelem kérdéséhez Európában. Tehát nagyon nehéz ezt a kapcsolatot megállapítani. És hogyha szélesebb összefüggésbe helyezem mindezt, a politika ugye rendelkezésre áll, a különböző intézkedések, amelyek által például tanácsot adhatunk az érintetteknek, ezek általában megfelelőek, de azt is meg kell vizsgálni, hogy a végrehajtás mennyire hatékony. Mi az, ami történt, és hát láthatjuk, hogy a kölcsönös megfelelés tényleg hozzájárult ahhoz, hogy egy közös referencia szintet hozzunk létre. Tehát van egy olyan szint, amely kötelező érvényű, amelyet mindenkinek el kell érnie. Ez egy alapvető szint, amely egyfajta minimum szintet jelent. És nagyon gyakran a vidékfejlesztés során felhasználunk ilyen támogató intézkedéseket. Az átmenet azonban nagyon fontos, és az egyik gazdálkodási rendszerből a másik rendszerbe való átmenetet kell támogatni, egészen addig, amíg egy új gazdálkodási gyakorlat ki nem alakul. A tájékoztatás, a tanácsadás alapvető fontosságú, és ezt szélesebb körben kellene felhasználni. Ami pedig hiányzik, az egy jobb koordináció ugyanakkor más mezőgazdasági célokkal is egyeztetni kell mindezt, és egy átfogóbb megközelítést kell alkalmazni. Nemzeti szinten is lehet lépéseket tenni, illetve EU szinten is és ami pedig az ismeretek terjesztését illeti, nos, ezt, ugye, ezt a projektet a parlament kezdeményezte le Vol úr, és aztán összekapcsoltuk ezt az általunk végzett munkával, a kutatásokkal és az Agri főigazgatósággal. Szerveztünk különböző műhelyeket, szakpolitikai szemináriumot, hogy az érintett feleket bevonjuk, és a különböző tíz országban készült tanulmányra is kitértem. Ezek pedig az interneten május óta rendelkezésre álltak, és azóta 15 ezer alkalommal töltötték le ezen tanulmányokat, tehát látható, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Több bemutatót is tartottunk a különböző szemináriumokon. És ami szintén sajátos, az az, hogy a különböző nyelveken kiadtunk brosűröket, és a déli országokra vonatkozó adatokat sokkal gyakrabban töltötték le, mint az északi országokét, tehát például a spanyol, portugál és az olasz adatokat sokkal gyakrabban töltötték le. És látható, hogy ezen adatlapokon milyen információ van, ezt le lehet tölteni a honlapunkról. Nagyon egyszerű kézzelfogható információ, kb. négy oldal tartalmaz a különböző témákban, amelyek itt is szerepelnek, és megnézi, megvizsgálja a projekt különböző részeit. Ezzel pedig szeretném megköszönni a figyelmüket. Eh, Le Foll ha chiesto la parola. Lefol képviselő úr két szót, Stefan. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm főleg a bizottság két képviselőjének, akik ezt a Szokó projektet előterjesztették. Először el szeretném mondani, hogy a parlament, az Európai Parlament kezdeményezésére történt mi ez. Mindez Katrin Gigant és én szerettünk volna találkozni a bizottsággal, Azért, hogy értékelés készüljön új európai vezőgazdasági gyakorlatokról. Ahogy elhangzott, itt a talaj megőrzéséről, konzerválásáról van szó. És nagyon jól tudjuk, hogy Európában és az egész világon egyre rosszabb minőségűek a talajok. El szeretném mondani a kollégáknak, hogy tudják, hogy az egész földgolyón Általában 30 cm-es a mezőgazdasági művelésre alkalmas talaj. Tehát a mezőgazdaság csak ezzel a 30 cm-rel foglalkozik, úgyhogy szeretném, hogyha mindenki megértene, hogy miről is van szó. Tehát a talaj megőrzése óriási feladat, nem szabad elfeledkeznünk erről, és jól el kell magyaráznunk, hogy miről van szó északon, délen, tudnunk kell, hogy más és más fajta létezik, és másképpen teszik tönkre a talajt. Az éghajlathoz kapcsolódnak, hogy melegebb van, hidegebb van, nedve, nagyobb a nedvességtartalom, kisebb, illetve a mezőgazdasági művelés módjaihoz is kapcsolódik, ami önmagában is ronthatja a talaj minőségét. Tehát első alkalommal történik az, hogy az éghajlatváltozást és ennek következményét a talaj minőségére tanulmányozzuk, és állapítjuk meg, hogy igenis az az érdekünk, hogy védjük meg a talaj minőségét. A szén az tartalom megőrzése nagyon fontos, ami 70 milliárd pillanatnyilag. Két milliárd a kibocsátás évente. Tehát, hogyha meg akarjuk őrizni ezt a mennyiséget, ugye nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ennek milyen hatása van az éghajlatváltozásra. Nagyon fontos ez, az, ez a projekt tehát. El akarjuk kerülni, hogy még rosszabb minőségű legyen a talaj, illetve ennek módjait vizsgálja. A két említett dolog, egyrészt a biomezőgazdaság, illetve az új módszerek, amelyek segítségével a talajt meg tudjuk védeni. Mindkét esetben, ez nagyon érdekes, ha csak a talajvédelemről beszélünk, akkor ezen módszerekkel új termelési modelleket tudunk felállítani, amelyek lehetővé teszik, hogy szembenézzünk a problematikával, nevezetesen, hogy mit jelent a holnap fenntartható mezőgazdasága. Mit kell tenni annak érdekében, hogy egyrészt produktívak legyünk, másrészt pedig ö, ö, ökológiai szempontból is felelősségteljes. Persze nagyon sokan felteszik a kérdést a fenntartható kérdésekkel, és az Európai Parlamentnél mindenki egyetért abban, hogy igenis erőfeszítéseket kell tennünk. Ami pedig a mezőgazdaságot illeti, tetteknek kell követniük a döntéseket, konkrét megoldásokat kell felmutatni a gazdáknak, nagyon helyesen fogalmaztak a szakértők, nagy a kihívás előttük ugyanis. A talaj megőrzés elvezet minket a holnap termelési modelljeihez, ami egyrészt megfelelő mennyiséget állít elő, másrészt pedig a ö, környezetvédelem szempontjából felelősségteljes. Nagyon fontos, hogy az új technológiák segítségével a hagyományos, korábbi mezőgazdasági ö, eljárásokat is alkalmazunk, de ugyanakkor fenntartható és talajvédő módon. Végezetül azt szeretném mondani, hogy ezek a módszerek eh, rendkívül fontosak mások számára is. Nagyon fontos, hogy a parlament és a bizottság a jövőben a mezőgazdasági kérdést az éghajlattal közösen kezelje. Sem értelme, hogy egyszer a rovarírtószerek, aztán a víz, aztán a gyomírtószerek témájában irányelvet alkossunk. Ugyanis globális kérdésről van szó, transzverzális kérdésről van szó, tehát csak így tudunk megoldást találni a problémára. A szókó projektnek ez a kihívása. Szakmai vitát kell folytatni majd a különböző termelési módszerekről, ezt szerettem volna elmondani, és ezennel köszönetet szeretnék mondani az eddigi munkáért. Rendkívül érdekes, koncepciózós, ugyanakkor helyi érdekű, teljes mértékben perspektívájába helyezi el a kérdést, hogy hogyan tudunk válaszolni a feltett kérdésre, nevezetesen mit tegyünk annak érdekében, hogy a mezőgazdaság jövője egyrészt olyan legyen, hogy megfelelő élelmet biztosítson az emberek számára, de ugyanakkor fenntartható mezőgazdaságot hozzunk létre. Köszönöm szépen még egyszer. Azt hiszem, hogy szeretném még egyszer megismételni ezt mindazoknak, akik a szokóban részt vettek. Köszönöm. Importantissimo per il futuro. Stefan, ez valóban nagyon fontos az európai mezőgazdaság jövője szempontjából. Martin Heusling kért szót. Martin, tiéd a szó. Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a jelentésért, és ez megint csak megmutatja, hogy mennyire sürgető ez a téma, ha megnézzük a térképeket, hogy milyen sok régióban vannak konkrét veszélyek, és azt hiszem, hogy a parlament nek foglalkozniak ezzel a kihívással, hiszen a talajvédelem jelenleg blokkolva van sok területen, de ezt újra napirendre kell tűznünk, sokkal sürgetőbb ez, mint valaha. Éppen, hogyha az éghajlatváltozás következményeit megnézzük, ezek még élesíteni, erősíteni fogják ezt a problémát. Ezt világossá kell tennünk. Tehát ezt mindenképpen napirendre kell helyeznünk ezt a problémát. Kérdésem azt mondta, hogy a minimális talajművelés egy ö, megoldási ö, forma lenne, ez lehetséges, de a gyakorlatban az a helyzet, hogy a minimális talajműveléssel nagyon intenzív vegyanyag felhasználás jár együtt, és nem tudom, hogy hogyan jutunk ezáltal valóban a célhoz, hogyha megtiltjuk a szereket, akkor más irányban még nagyobb károkat okozunk. Helyesen mondta, hogy a biogazdálkodás egy válasz lett erre a problémára. Tehát ezzel felmerül a kérdés, hogy hogy lehet a biogazdálkodást támogatni. Ami még érdekelne konkrétan, sajnos számadatok nem hangzottak el, probléma van a mezőgazdaság további intenzívé tételével, például a tej, gazdálkodás az állattenyésztés területén, a, szükségünk van legelő területekre, hiszen ez pontosan a talaj erózió ellen véd. De meg kell állapítanunk, hogy egyre több zöld területet, legelő területet törnek fel, és például kukoricatermesztésre használják ezeket. Ezzel ezt a problémát szintén kritikusan kell megvizsgálnunk. Az is elhangzott, hogy a kereszt megfelelés garantálná, hogy sok területen helyesen folyjon a termelés. A jelenlegi kereszt megfelelési követelmények a jelenlegi mértékben nem elég teljesek. Hiányzik még a tudatosság, hogy ezeket a követelményeket komolyabban kövessük. Elnök, köszönöm. Martin Albert Dess kap szót. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kell kérnem, egy kicsit később jöttem, de a repülőm késett. Éppen ezért az egész beszámolót nem tudtam meghallgatni, de a téma ismert. Fol kolléga egy fontos témát említett, csak egy ponton intenék óvatosságra. Európában nagyon különböző talajtípusok vannak, több mint 300 féle talajtípus, és Európában a helyzet rendkívül eltérő. Ismerek egy ENSZ tanulmányt, a 90-es évek közepén készült, és ott azt vizsgálták, hogy hol vannak a legnagyobb talajkárosodások, és megállapították, hogy Európában a legcsekélbek a talajkárok nemzetközi összehasonlításban. Legnagyobbak Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, és ennek van köze az agrárstruktúrához. Ott ugyanis, ahol nagy mezőgazdasági vállalatok például Közép-Amerikában működnek az ültetvényes gazdálkodásban. Nos, ott ezek a koncernek nem helyeznek súlyt a fenntarthatóságra, hanem csak a profitra. Hogy aztán mi történik a talajjal 50 év múlva, az ezeket a koncerneket nem érdekli. Az én régiumban a gazdálkodók felelősek, és nemzedékek óta ö, tevékenykednek az illető területeken, és a következő nemzedéknek is egészséges talajt akarnak átadni, ezért fenntartható módon művelik a talajt. Éppen ezért súlyt kell helyeznünk arra, hogy fenntartható legyen a gazdálkodás. Ma fennel a lehetőség annak, hogy megfelelő vetésforgókkal a talaj termőképességét megtartsuk, hogyha a hogyha a traktorok megfelelő technikával művelik a talajt, akkor ez is segíthet a talaj minőségének megkímélésében. Ami től óva intenék, hogy most újra bürokráciát építsünk fel, abban a hitben, hogy előírásokkal, brüsszeli előírásokkal az egyedi esetekig mindent szabályozni tudunk, ez nem működik. Hiszen nagyon különbözőek a viszonyok, és épp ezért amellett emelek szót, hogy a talaj egy tagállami ügy maradjon. Ez a 27 tagállam feladata, hogy megfelelő tagállami jogalkotással gondoskodjanak arról, hogy a talajt saját országukban védjék, és szigorúan amellett az ellen vagyok, hogy Brüsszelből újabb bürokratikus előjárásokat ö, bocsássunk ki. Itt például a tár, trágya ö, szabályozására gondolok, mely szerint nem lehet trágyát felhasználni bizonyos területeken, például február végéig, hanem csak márciustól, e, és mivel Brüsszelben megszületett ez az előírás, ezért ezt nem lehet alkalmazni. A gazdálkodókat a helyszínen kell jól kiképezni, és ők tudják, hogy hogyan lehet a legjobban kezelni a talajt. Kérem, hogy ne legyen újabb bürokrácia. Elnök, köszönöm Albert. Én is késve érkeztem, ezért mindenkitől elnézést kérek. Zsuzsi Bové kért szót. José. Oui, je voulais faire euh, d'abord... Igen, először én is szerettem volna köszönetet mondani az eddigi munkáért. Stefan Le Foll és a bizottság munkatársai részéről. Szeretnék visszatérni talán az alapelvekhez, ami nem hangzott el az elején, de szerintem nyilvánvaló, nevezetesen, hogy először is a talaj nem valami élettelen dolog. És amikor az ember a talajról nem élettelen dologként, hanem összetett, igenis élő valamiről beszélünk, az a gyakorlat, amit használunk a megművelésére egészen más. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez, és talán a jelentés elején erre nem mutattunk rá eléggé részletesen. Két példát szeretnék említeni röviden. Andalúziát egyrészt, ahol láttuk, hogy milyen problémát jelentett az az intenzív mezőgazdasági művelés, amit bevezettek, itt ugye nem csak a talajról volt szó, hanem a nitrátokról és a, a ö, rovarírtókról is, vagy ö, a gabonafélék monokultúrája Franciaországban, ami sterilizálja a talajt. Olyan mezőgazdasági gyakorlat miatt, amely nem teszi lehetővé a vetésforgó alkalmazását. Tehát talán új globális paradigmákat kellene felvetni, amelyek a közös mezőgazdasági politika kihívásaihoz felelnek meg. 57-ben indult ez a folyamat, amelynek a célja az volt, hogy elegendő élelmiszert állítson elő, és hogy lehetővé tegye, hogy a fogyasztó ne túl drágán jusson hozzá ehhez az élelmiszerhez. Most már nem csak a minőség a lényeg, hanem a környezet védelme is. Talán most jött el az a pillanat, amikor Kopenhága már csak két hónapra van tőlünk, hogy a bizottság kicsit új, megújító, újító legyen, és új mezőgazdasági projekttel álljon elő, ami talán lehetővé teszi majd, hogy újra lehűljön a föld. Ez talán az új kihívás. Köszönöm, José Danten úr kap szót. Köszönöm szépen először is az eddigi hozzászólóknak. Depuis environ 50 euh, ans. Azt hiszem, hogy 50 év óta a mezőgazdasági fejlődés agronómiai jelleget öltött, illetve ilyen kérdéseket érintett. Azért, mert a kutatás során az agronómia visszalépett mindenféle szinten, az oktatás szintjén. Úgyhogy a bizottságunknak az a feladata, hogy a talajtudományát helyez egy kicsit középpontba, úgy tűnik számomra, hogy ez eléggé globális kérdés, csatlakoznék minden előntem szólóhoz. Stefan Le Foll kicsit vertikálisan vázolta fel a hely, helyzetet, bár elmondanám, hogy transzverzális a kérdés. Tehát egyetértek Perdesszel is, aki azt mondta, hogy nem csak a talajra kell koncentrálnunk. Ezzel szemben úgy tűnik számomra, hogy olyan adatok ezek, amelyeket a tanács elé kellene terjeszteni, hiszen a jelenlegi kap keretén belül van egy edókonszely, tehát nem csak gazdasági jellegű tanácsulés, mert szerintem az agronómia rendkívül fontos a jövő szempontjából legyen bármilyen is a jövő mezőgazdasága. Köszönöm. Eh, John Stewart, and you. John Stewart, kap szót. Thank, thank, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Ez egy érdekes tanulmány, ehhez kétség nem férhet, de nem értek egyet azzal, hogy ezt a kereszt megfelelés alá kellene vonnunk. Én azt hiszem, hogy ezt mindenáron el kellene kerülnünk. Az Egyesült Királyságban ez egy önmagát szabályozó terület, hogyha valaki egy gazda engedi azt, hogy a talaj romlása bekövetkezzen, akkor egész egyszerűen megvonhatják tőle a területet. Illetve a helyi hatóságok szankciókat mondanak ki. Tehát megfelelő minőségben kell tartanunk a földet. És a gazda, a tulajdonos erre törekszik, hiszen a földnek értéke van, éppen ezért nem szabad, hogy engedje a talajromlást, nem szabad, hogy ezt jóvá hagyja. Beszéltünk a szerves anyagokról, nos nem hiszem, hogy ez egy megfelelő mutatója a talaj egészségének, hiszen vannak különböző minőségű talajok, olyanok is, amelyek szerves anyagokban gazdagok, mégis a szél okozta erózió szempontjából nagyon sérülékenyek. Tehát bizonyos talajformák szempontjából, bizonyos talajtípusok szempontjából ez nem megfelelő mutató, és hogyha növeljük a szerves anyagok részét, arányát, akkor akkor esetleg a messzerencsivák elszaporodnak a talajban. Tehát nem feltétlenül oldjuk meg a problémát, hanem éppen ellenkezőleg okozunk egyet. És az is lehet, hogy más problémákba ütközünk, például az európai nitrát irányelvvel kapcsolatosan. Tehát ez egy szezonális probléma, és lehet, hogy a túlzott nedvesség is hátráltatja a talaj minőségének javulását. Tehát arra kérném a bizottságot, hogy a keresztmegfelelés alá ezt ne tegyük, ne vonatkozzon rá, hanem ezt mindenképpen kerüljük el. Bene. Grazie. Giovanni Lavia ha la Köszönöm, Giovanni Lavia kért szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a probléma, amiről tárgyalunk, rendkívül összetett, és nyilvánvalóan köszönetet mondok a bizottságnak a beszámolóért. De azt hiszem, hogy mm, különbséget kell tenni a különböző helyzetek között a talaj, az éghajlat viszonyoknak megfelelően, amelyek keretében ezt az elemzést elkészítették a talaj minőségéről. Azt hiszem, hogy nem lehetséges úgy elemezni ezt a jelenséget, hogyha szélesebb perspektívákat figyelemben kívül hagyjuk. Éppen ezért szükséges egy másik pontot is figyelembe venni, mégpedig az éghajlatváltozás szempontját, amely a későbbi jelentéstárgya lesz, hiszen Dél-Európában olyan jelenségek vannak, amelyek teljes mértékben eltérnek az Európa többi részén tapasztalhatóak túl, ha vízkészletek egyre szűkösebbek, egyre több a szennyezett víz, a sótartalmú víz, és mindez a, te, a talaj sterilizációhoz vezet. Ez egy ciklikus folyamat, és éppen ezért ezt egy globális vízió keretében kell megvizsgálnunk. Mert az lenne a cél, hogy olyan struktúrákat valósítsunk meg, amelyek lehetővé teszik például a vízkészletek megőrzését, annak érdekében, hogy a talaj minőséget tovább ne romoljon. Tehát nézzük meg az összes szempontot együtt, annak érdekében, hogy egy komplex mezőgazdasági politikát tudjunk létrehozni, amely a talaj megőrzésre irányul, ugyanakkor az összes többi produktív tényező megőrzésére is. Elnök, köszönöm Giovanni Lavia, George Lyon kért szót. Vele zárjuk le ezt a vitát. That's okay. Thank you, uh, President. Uh, just... Köszönöm, elnök úr. Csak egy-két dolgot szeretnék elmondani. Nagyon nehéz kérdés ez bizonyos szempontból, illetve a megoldások is nehéz, nehezen megtalálhatók. Úgy tudik, hogy Európában különbözőek az országok, különböző problémákkal, talajelor, eróziós problémákkal, és nagyon sokban kapcsolódik ez a mezőgazdasági gyakorlathoz. A megoldás tehát úgy tűnik, hogy inkább nemzeti jelleget kéne, hogy öltsön, mint európait, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy a helyi körülményekkel mit lehet kezdeni. Skóciában, a nyugati partvidéken, ahol, ahol élek, egészen mások, mint például Spanyolországban, vagy a szárazabb területeken, vagy az Egyesült Királyságban és Skóciában. Úgyhogy azt javasolnám, hogy inkább nemzeti szintű, mint EU szintű legyen a megoldás erre a problémára. George, adesso prima... Köszönöm, George. Mielőtt megadnám a szót a válaszadás céljából a bizottság szakértőinek, én is szeretnék egy pár szót elmondani erről a rendkívül fontos témáról, tehát a talajmegőrzés témájáról, amely párhuzamos azzal a témával, amelyen néhány perc múlva foglalkozunk, tehát az éghajlatváltozás témájával. Stefan Le Foll kolléga fog beszámolni erről. Olyan témákról beszélünk, amelyeknek jelentős kihatása van arra, hogy a közös mezőgazdasági politikát valamennyi polgár szemében legitimáljuk. Mert aki azt gondolja, hogy ezt a kapot folytatni kell 2013 után is, olyan érvekkel, mint például a környezetvédelem, a talajmegőrzés, annak képessége, hogy a természeti erőforrásokat óvatosabban, figyelmesebben kezeljük, az állatjólét, valamennyi közvagyon előállítása. Nos, ezek a témák valamennyünket érintik, mert ezen legitimációnak köszönhetően, amelyeket a kap ad, remélhetjük, hogy továbbra is széleskörű támogatása lesz ennek a szakpolitikának az Európai Unió részéről. Most pedig megadom a szót Guy úrnak és Montanarello úrnak, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre, hogyha óhajtják. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Röviden és gyorsan válaszolnék az elhangzott kérdésekre. Először is szeretném megköszönni a nagyon pozitív visszajelzéseket észrevételeket a különböző a tanulmányban szereplő pontokhoz. Elhangzott néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy a peszticidek, különösen a növényírtószerek használata a különböző gazdálkodási rendszerekre milyen mértékben hat. Ez egy közismert téma. A Szokó jelentésben írtunk olyan tanulmányokról, amelyek pozitív hatást jeleztek a talajvédelem szempontjából, a talaj biodiverzitása szempontjából, de természetesen hosszú távú adatokkal nem rendelkezünk az ilyen technológiák használatáról, tehát arról, hogy ezek hosszabb időtávon át milyen hatást váltanak ki. Elhangzott egy kérdés az intenzív mezőgazdasági gyakorlatokról, ez nem konkrétan az olyan mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozott, amelyek a talaj megőrzésének kedveznek, hanem például arra utaltak, hogy a legelőket, illetve a zöld területeket feláldozzák a mezőgazdasági termelés céljából Európában. Tehát vannak területek Európában, ahol ez a tendencia van, de van, ahol éppen az ellenkezője, és átadnám a szót kollégámnak, hogy részletesebben is válaszoljon. Néhány kérdés arra utalt, hogy a, milyen szinten kell, hogy a politika megszülessen. Különböző a felelősség természetesen, különböző opciók jelentkeznek, és amikor például az esettanulmányokra utalunk, akkor ott hangsúlyozzuk a helyi szintű válaszokat. Ezek lehetnek nemzeti vagy az alatti szintek kérdés, hogy európai szinten mit lehet tenni, és mennyiben kellene Európának a koordinációval foglalkoznia. Ami a többi kérdést illeti, kereszt megfelelés, ez ugye gyakran előfordult mindkét irányban. Azt hiszem, hogy a kereszt megfelelés mindenképpen a napi renden szerepel, és az esettanulmányok azt is megerősítették, hogy a talaj minőségének megőrzése nagyon fontos, és ez a napirenden kell, hogy szerepeljen. Kérdés, hogy mennyire kell ezzel helyi szinten foglalkozni, és mennyire kell ezt inkább európai szinten kezelni. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet meg kell vitatni, meg is lesz majd vitatva minden bizonyal. De a fő kérdés az, hogy mi történt eddig, és ami látható az az, hogy a napirendre került a gazdák szempontjából is ez egy fontos kérdésé vált a talaj minőségével foglalkozni. Erre sikerült rámutatni, és azt hiszem ennyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani. A többi kérdés pedig olyan, amelyet nagyon nagy örömmel hallgattunk, a pozitív visszajelzéseket is. Köszönöm szépen! Bene, cari colleghi, se siamo da... Kedves kollégák, hogyha egyetértenek, akkor most áttérünk a négyes napirendi pontra, az Európai Mezőgazdaság és az éghajlatváltozás címmel. Ez szintén egy rendkívül fontos téma szakbizottságunk számára. És ahogyan korábban elmondtuk, a mezőgazdasági tevékenység nem csupán a probléma, hanem a megoldás része is. Tájékoztatnom kell önöket, mielőtt megadnám a szót Stefan Lefolnak, hogy ahogyan tudják, a szakbizottságunk engedélyt kért arra, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsen akkor is, hogyha a Környezetvédelmi Szakbizottság kifogást emelt ezen kérelemmel szemben a szerepünket egyszerű véleményalkotásra korlátozva. Mi azonban ragaszkodunk ehhez, annak megfelelően, amit ma elhangzott, hogy fontos az, hogy ez a szakbizottság saját kezdeményezésű jelentést készítsen az Európai Mezőgazdaság és az Éghajlatváltozás tárgyában. Stefan Lefal kapja meg a szót. Köszönöm szépen újra a szót, elnök úr. Hamarosan a Szukó projekt kapcsán fogunk vitatkozni, és azt gondolom, hogy az elhangzott megjegyzések alapján hagyni kell játékteret az európai szint, a nemzeti szint, még a regionális és a helyi szint között is. De erre utaltam az előbb is, hogy meg kell fogalmaznunk azt, hogy mint felelősök, mezőgazdasági felelősök, európai politikai felelősök, szakemberek, hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy ugye létezik a globális felmelegedési probléma, illetve van egy olyan ágazat, amely nem más, mint a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazat, amely szerves része ennek. A mezőgazdaság összességében hogyan tud részt venni, ahogy José is említette az előbb, a a földgolyó lehűléséhez, illetve a felmelegedés csökkentéséhez, amelynek súlyos következményei lehetnek. Nyilván ők, önök is tudják, hogy Európában is rendkívül erős esőzések eredményezik a talaj minőségének rendkívüli mértékű romlását, és föld más területein viszont szélsőségesek a szárazságok. És ez nem csak a déli részt, Andalúziát vagy Olaszországot érinti. A siek szakértői szerint 30-40 év múlva Franciaországon földközi tengeri éghajlat lesz. Tehát nyilván föl kell tennünk a kérdéseket. Tehát mezőgazdaság, hogyan tud hozzájárulni az, a, globális, a globális felmelegedés elleni harchoz. Két lehetőség van. Az egyik, hogy maga a mezőgazdaság a továbbiakban ne termeljen üvegház hatást okozó gázokat. Ez az első megoldás, tehát hogyan csökkenthető ezen gázok mennyisége a mezőgazdaságban. Ott van ugye a fosszilis e, energia, az olaj felhasználás, ami jelentős mennyiségű, aztán az összes többi gáz, és aztán az állattenyésztés, a metán metanizációja, ami talán 14-szer, 20-szor erőteljesebben hat az éghajlatra, mint a szén. Tehát hogyan lehet összességében csökkenteni mindezen gázok mennyiségét, amelyek hozzájárulnak a globális felmelegedéshez? A második kérdés, a mezőgazdaság mivel mezőgazdaság, mivel élő szervezetekkel foglalkozik, hogyan tudja befogni a szént. Nevezetesen hogyan tudja csökkenteni az üvegházhatást előidéző gázok mennyiségét, amelyek már a légkörben találhatók. Tehát ugye beszéltünk a már tárolt szén kibocsátásáról. És még egyszer el szeretném mondani, 70 milliárd tonna szén a föld alatt található. Ott is kellene, hogy maradjon, és meg kellene kötnünk azt. Minden olyan eszköz segítségével, amely rendelkezésünkre áll. Ugye mivel kevesebbet, minél kevesebbet foglalkozunk itt ezzel a területtel, annál kisebb mennyiségben bocsátunk ki gázt. Aztán ott van az erdészet kérdése. Minden, amihez kapcsolódik. Ami nem más, mint szén ö, forrás, hiszen, egy, hiszen a fa ö, szívja be a legtöbb széndiokszidot. Tudjuk, hogy az erdőírtás milyen mennyiségű Európában, de ott van Indonézia, Amazónia területe, ahol nyilván az erdőírtás jelentősen befolyásolja a globális felmelegedést. Nos tehát, a mezőgazdaság a globális felmelegedés célja, hogy csökkentsük a mezőgazdaság által kibocsátott globális felmelegedés okozó gázokat, illetve megkössük a már megkötött szént. Ez az a két dolog, ami fontos szerintem. Volna még egy harmadik is, amelyre a bizottság mutatott rá, nevezetesen, hogy a mezőgazdaságot az új éghajlati feltételekhez kell szabnunk, alkalmazkodnunk kell a szárazsághoz, olyan növényeket kell telepítenünk, amelyek ezt jobban tűrik, csak hogy egy példával éljek. Végül egy fontos dolog, amit még mondani szeretnék, a többszínűség, a biodiverzifikálás. Egyre többet beszélünk erről a mezőgazdasági és állattenyésztési biodiverzitás 70%-a, és most nem a természetesről beszélek, egyszerűen eltűnt. És ugye itt is vannak feltelendő kérdések. Annak érdekében, hogy minél többféle legyen a sokszínűség, képeseknek kell lennünk olyan módszereket kialakítani, amelyek a különböző fajtákon keresztül támogatják ezt a sokszínűséget a mezőgazdaságon belül a sokszínűség, ami pedig nagyon érdekes gazdasági szempontból, nagyon sok különböző mezőgazdasági termékhez vezet, amit aztán értékesíthessünk a piacon, és amelynek többletértéke lesz végezetül, ami a mezőgazdaságot illeti, meg kell találnunk, és most itt visszatérnénk a Szokó projektre, olyan ö, termelési ö, módszereket, amely csökkenti a gázkibocsátást, lehetővé teszi, hogy fixáljuk a szént, csökkentsük az üvegházhatást eh, előidéző gázok kibocsátását. Harmadsorban pedig hozzá kell járulnunk a biotöbbszínűséghez, illetve ahhoz, hogy a mezőgazdaság, ahogy elnökünk is említette, szociális része legyen annak a választnak, amelyet a globális felmelegedés problematikájára kívánunk adni. Ez rendkívül fontos, és ez fogja lehetővé tenni azt, hogy a jövőben még legyen közös mezőgazdasági politikán. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Stefan. Most pedig kezdjük meg a vitát ezen fontos témával kapcsolatban. Polszon képviselőasszonynak adom meg a szót. Adam. Polszon asszony. Tack, herr ordförande ó, tack, föredragande. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Most a két fő kérdéssel szembesülünk, a jelen és a jövő mezőgazdaságát illetően. Abszolút kötelességünk tehát, hogy kijelentsük, tehetünk valamit, hogyha ez szándékunkban áll. A mezőgazdaság, az állattenyésztés, az éghajlatváltozás, a talajok védendők. El kell tehát indítanunk ezeket a folyamatokat, amelyek megértették az európai polgárokkal, hogy a mezőgazdaság nem bűnbak, nem felelős az éghajlatváltozásért, valamint a felmelegedésért, hanem éppen ellenkezőleg a mezőgazdaság a legfontosabb tényező ezen hatalmas problémák megoldásában, amelyekkel szembesülnünk kell. Nem fogadhatjuk el az összes problémát, amelyek az éghajlatváltozás keretei között felmerülnek. Láthatjuk, hogy az asszály jelensége egyre inkább növekszik Európában, és hmm, valószínű, hogy egyes területek, ahol korábban volt víz, asszályossá válnak, járványok lépnek majd fel, betegségek terjednek el, mert új betegséghordozók, mikrobák lesznek, különösen Európa északi részén. A telek pedig sokkal enyhébbekké válnak. Csökkentenünk kell tehát a széndiokszid kibocsátást, a metánra nagyon figyelnünk kell, és nézzük meg a kutatást. Véleményem szerint nincs olyan tényező, amely méltó választ lenne képes adni számunkra azt illetően, hogy mekkora pontosan a széndiokszid mennyisége, vagy a nitrogéndiokszid mennyisége, amelyet a légkörbe bocsájtunk ki. Mert különösen a nitrogéndiokszid 30-szor olyan veszélyes, mint a széndiokszid. Most ezzel kapcsolatban nincsenek pontos adatok. Növekszik gyorsul a fotoszintézis, és talán tartályok segítségével tárolhatnánk a széndiokszid jelentős részét. Azonban továbbra is fennel egy probléma, amelyről a kutatás is tanúbizonyságot tesz. Különösen, ami a, a trágyákat, a növényvész, növényvédőszereket illeti. Azonban az a probléma, hogy jelenleg a kutatás nem tűnik valóban függetlennek. Olyan kutatásra lenne szükség, amely olyan szereket hoz létre, amelyek nem mérgezőek. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az új rendelkezésre álló technológiákkal a mezőgazdaság teljes mértékben önellátóvá válhat az energiaellátást illetően. Például már előállítunk ökoüzemanyagot, vagy használjuk a biomasszát. Tehát használjuk a már rendelkezésre álló technológiákat. Tudjuk, hogy mit kell tennünk, csupán a megfelelő politikai szándékra van szükség ezek megvalósításához. A kutatás létezik, meg kell nézni, hogy növekszik-e a fotoszintézis, hogy több széndiokszidot tárolunk-e, mert ebben az esetben több energiát tárolhatunk, és több elektromos áramot termelhetünk. Mégpedig a környezetvédelem céljaival összeegyezhetőbb módon. Helyi szinten termelhetjük ezen energiákat, és nem kell ezeket hosszú távolságokon szállítani. De a mezőgazdaság a fő megoldás, ami rendelkezésünkre áll. Elnök, köszönöm Balszon asszony, Hasport úr kért szót. Köszönöm, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a nagyon érdekes eh, jelentését. Egyetértek vele, egyetértek vele abban, hogy az eh, védelem, az éghajlatváltozás a mezőgazdaság szempontjából nagyon fontos, és a mezőgazdaság, mint a probléma része, ez egy olyan üzenet, amit el kell, hogy juttassunk az ágazathoz, és eh, gyorsan kell ezt tegyük. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a mezőgazdaság természetesen a megoldás része is lehet ebből a szempontból pedig óriási lehetőségei vannak a mezőgazdaságnak. Ha pedig a jövőbe tekintünk, ezt az üzenetet nem lesz könnyű közvetíteni, hiszen ezt össze kell kapcsolni a megnövekedett kereslettel, és egy egyre növekedő lakosságot kell ugye egész, az egész világon élelmezni, tehát az éghajlatváltozás és a növekvő népesség kérdésének összekapcsolódása bonyolult. Kérdés persze, hogy a kormányzat milyen szerepet játszhat ebben a kérdésben. És akár csak az előző napi rendi pontnál itt is nem bizonyal a jogszabályalkotás kell, hogy legyen az utolsó mencsvár. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a megoldás kulcsa a kutatás fejlesztésben van. És amit szeretnék, hogy az előadó beépítsen a jelentésbe, az az, hogy jelenleg jelentősen csökkent a kutatásfejlesztésre fordított finanszírozás. Az előző napi rendi pontnál és a mostaninál is. És azt hiszem, hogy arra kellene felhívnunk a hangsúlyt, hogy a kormányzatok több pénzt költsenek a kutatásfejlesztésre, hogy segítsék az ágazatot. Grazie, George Lyon. Köszönöm. George Lyon kért szót. Uh, I just like... Köszönöm, elnök úr. Csak szeretném megismételni a kollégám ö, érzelmeit. Az éghajlatváltozás, ahogy az előadó is elmondta, az egyik alapvető változás, amivel szembe kell néznünk a mezőgazdaság terén, illetve a mezőgazdaság szerepe terén részben ez a megoldás. Ott van az állatállomány, a hús termelés, a gázkibocsátás, itt mind-mind megoldást kell találni. Richard rámutatott arra, hogy kutatás és fejlesztés rendkívül fontos ezen a terén. Új-Zéland már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és olyan 10%-ban állapították meg ennek hatását a kérődzőkre. Azt azonban nem látom, hogy hogy lehet mindent megoldani, Ezen kívül az energiamennyiséget is csökkenteni kell, amit a mezőgazdaság felhasznál, mert pillanatnyilag 1% ez az érték, a különböző trágyák és üzemanyagok felhasználása terén. Szeretnénk olyan növényeket termeszteni, amelyeknek kisebb az energiafelhasználása. Nálunk a kormány olyan kutatás és fejlesztési programot indított be, ahol kevesebb trágyára és kevesebb milyen növényvédőszer felhasználására van szükség. A biotechnológia rendkívül fontos, amely ezeket a kérdéseket megvizsgálja, és hát nyilván itt az egyes kormányoknak is mögé kell állniuk ennek a projektnek, főleg a kutatás és fejlesztés terén. A mitigációs intézkedések és egyéb területek vonatkozásában az állatállomány vonatkozásában tehát nagyon remélem, hogy a jövőben a kutatás és fejlesztés lesz a középpontban, hogy az elkövetkezendő évek során segítsük a mezőgazdaságot fenntarthatóvá válni. Köszönöm. George Köszönöm, George Martin Heusling következik. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Le Foll úrnak. Számos lényeges kérdésre rámutatott, és nyomatékosan támogatom. A mezőgazdaság egyfelől az éghajlatváltozás egy komoly érintettje, ugyanakkor okozója is az éghajlatváltozásnak. Ezt le kell szögezni egyértelműen. A mai mezőgazdaság nagyon energiaintenzív, mm, ami például az üvegházhatásokat illeti, illetve ami a nitrogén felhasználást is illeti. Ezt figyelembe kell venni, amikor arról beszélünk, hogy a mezőgazdaság hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás hatásait enyhítse. A tervezésbe az éghajlatváltozást is, illetve a mezőgazdaságot is be kell vonni, és lefelé kell kerekíteni, lefelé kell meghatározni a különböző célkitűzéseket. Két dolog volna, amelyet határozottan meg kell vitatni. Az utóbbi években azonban kevés figyelmet kapott, egyfelől a metán, másfelől pedig a nevetőgáz. Ez összefügg a mezőgazdaság intenzivitásával is, hiszen nagyon nagy a nevetőgáz kibocsátás, és ez a műtrágyával függ össze. Éppen ezért meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt más rendszerekkel kezelni, és hogyan tudunk egy környezet kímélőbb mezőgazdaságot kialakítani. Azt is fontosnak tartom, hogyha a jövőben az energiaintenzív gazdálkodásról beszélünk, hogyan tudjuk a regionális ciklusokat ösztönözni. Elvileg, hiszen butaság lenne az, hogyha Európán keresztül szállítunk bizonyos terményeket, ha egyszer a regionális felhasználás, a regionális fogyasztás lehetősége is felmerül. Ez is káros az változásra nézve, és ezzel is sok mindent meg lehetne akadályozni a jövőben és Albert Dess az imént említette, hogy Európában olyan komoly problémáink nincsenek, inkább Dél-Amerikában jelentkeznek ezen problémák, de mi is előidézői vagyunk ezen problémáknak. Ezt is be kell látni, hiszen a különböző takarmányok nagy része, élelmiszerek nagy része, például a szója, elsősorban Dél-Amerikából jön. Éppen ezért ez a mi mezőgazdaságunkat is érinti, tehát nem tehetünk úgy, nem csinálhatunk úgy, mintha ez csak egy dél-amerikai probléma lenne, ami bennünket nem illen, nem érint, hiszen ez a mi termelésünkkel is összefügg, éppen ezért fel kell vállalnunk a bennünket megillető felelősséget és meg kell néznünk, hogy például a növényi eredetű protein esetében nem tudunk-e európai termelést előtérbe helyezni. Azt hiszem, hogy egy valamiben egyetérthetünk, több kutatásra és fejlesztésre van szükségünk, ahhoz, hogy a mezőgazdaságot jövő orientáltabbá alakítsuk, és az éghajlat védelem területén is azt hiszem, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezt a területet a jövőben erősítenünk kell. Grazie Martin, José. Köszönöm Martin, José, Bové kapszót. Oui, pour, uh... Köszönöm. Ugyanazt a vonalat követve, amit Martin mondott, és a tanulmányra utalva, el kell mondanom, hogy nagyon fontos figyelembe véve azt a területet, amelyet felhasználunk szójatermelésre. És amely 50 millió tonnának felel meg, amelyet importálunk Európába, ez 22 millió hektárnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy az éghajlatváltozási probléma egyik része mezőgazdaságunkhoz kapcsolódván más területekre, más országokra ö, helyeződik, úgyhogy ezt a problémát csak akkor oldhatjuk meg, hogyha az importot is figyelembe vesszük, a növényi eredetű protein importját. Ugye így nyilván figyelembe kell venni a vetésforgót is. A másik terület, amelyet többen is felvetettek, a metán kérdése. Én is úgy gondolom, hogy óriási potenciális lehetősége van a metán újrafelhasználásának. A helyi közösségekben is, illetve más telten is. Németországban például rengeteget foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és Ausztriában is. Nagyon sok ország le van maradva, és óriási a potenciális lehetőség. Nem föltétlenül a nagy vállalatoknál, hát ez a családi vállalkozások keretén belül is, teljesen racionális módon, mint a nagy gazdaságokban. Harmadik fontos dolog. Azt mondtuk, hogy az éghajlat vonatkozásában különböző fajta mezőgazdasági gyakorlatot kell figyelembe vennünk, illetve vetőmagot. Nem csak innovatív kérdésekről van itt szó, hanem kutatásról is, hogy megfelelő vetőmagokat állítsunk elő. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert a tudományos kutatás mellett a vetőmagok fejlesztése is fontos, amelyek jobban alkalmazkodnak az évenként bekövetkező éghajlatváltozáshoz. Köszönöm. Chiesto la parola John Stewart Agnew. John uh, Stewart uh, Agnew kért szót. Right, thank you, President. Well, there has to... Köszönöm, elnök úr ez lehet, hogy kivételes eset, de egyetértek ezzel a jelentéssel. 1998 óta a hőmérséklet csökkent, és az én generációm a múlt télen illetve először tapasztalt havat. és Kelet-Angliában a gazdaságomban hat hónapon keresztül havat tapasztaltam, tehát mindenképpen éghajlatváltozás előtt állunk. If we're going to do anything about greenhouse... A vízpár, ami 70%-ban található a, a légkörben. Ezzel mit tettünk? Aztán ott van a széndiokszid. Nem tudom, hányan tudják itt, hogy 0,05 0,03%-a a légkörnek. Tízszer annyi, mint volt, de akkor sokkal hidegebb volt, mint most. Szükség van a széndiokszidra, nekem szükségem van a gazdaságomba, mégpedig nagyon, úgyhogy ezt azért ne akarjuk mindenképpen kiírteni. Metán. Nem tudom hányan tudják, hogy ebből mennyi van a légkörben. 0,00002. Hát ez nem nagyon sok, ugye? Hogyha arra gondolunk, hogy ennek a legnagyobb része a tenger fenekén termelődik, akkor ugye nem mondhatjuk azt, hogy ez milyen sok. 150 év múlva mégis mi lesz? Meg akarnak szabadulni az emberek mindenütt a kérődzőktől? Egyetértek a nitrogénnel kapcsolatos megjegyzésekkel, igen, jó lenne, kevesebb lenne, hogyha biotechnológiát használnánk, akkor kevesebb lenne a nitrogén, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez kegyetlen dolog, úgyhogy inkább ne. A szójáról és a fehérjéről néhány szót. Természetesen importáljuk ezeket, egyetértek, mégpedig elég sokat. Nos, sokkal több saját fehérjét állíthatnánk elő Európában, ha biotechnológiát alkalmaznánk. a például olyan szója ö, termelésével, amely alkalmazkodik az éghajlat, hogy az éghajlatot alakíthatnánk a szójához. Úgyhogy köszönöm, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Gladfelder készül a barona. Gladfelder úr kért szót. Köszönöm, elnök úr. Hagy hívjam föl arra a figyelmet, hogy miközben ezeket a kérdéseket ennyire fontosnak tartjuk, és én a hangsúlyt az energiatakarékosságra és a megújuló energiaforrások használatára helyezném egyébként. Aközben az én országomban, Magyarországon az Európai Bizottsággal nem tudott olyan megállapodást kötni a magyar kormány, aminek az eredményeképpen a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban az Európai Uniós források felhasználók hatóak lennének energiatakarékosságra vagy megújuló energiaforrásra, tehát sok használatára. Tehát Magyarországon energiatakarékosság és megújuló erőforrások támogatására nem vehetők igénybe Európai Uniós források a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparból, mert abból kizárták a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart. Én ezt egy nevetséges, ellentmondásos helyzetnek tartom, amin feltétlenül változtatni kell majd, azt gondolom, hogy a 2013-as költség, 2013 utáni költségvetésben az egyik fő hangsúlyt az energiatakarékosságra és a megújuló, erő, megújuló erőforrások használatára kell helyeznünk általában is, de különösképpen a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. És még egy dologra hagy hívjam föl a figyelmet, meglehetősen ellentmondásos, hogy miközben sokszor, hogy sokszor olyan új szabályokat alkotunk, amelyek növelik a mezőgazdaság fajlagos energiafelhasználását, mert például azok az állatjóléti intézkedések, amelyekről az elmúlt években döntöttünk itt az Európai Parlamentben, azok az egységnyi termék előállításához szükséges energiafelhasználás mennyiségét jelentős mértékben növelték. Tehát a jövőben azt gondolom, hogy minden egyes olyan új szabályozást el kell utasítanunk, amelyik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fajlagos energiafelhasználását felhasználását növelni. Grazie Albert Albert. Köszönöm, Albert kért szót. Köszönöm, Hának úr. A klímaváltozás témáját, illetve mindig nagyon óvatos vagyok, amikor megnézzük az elmúlt 2000 évet, akkor láthatjuk, hogy a múltban már nagyon erős klímaváltozások voltak, hiszen a legnagyobb árvíz Európában 1342-ben zajlott le Európában. Mi volt az oka ennek a nagy árvíznek? Hiszen széndiokszid kibocsátás az nem lehetett, az éghajlatváltozás úgy szintén nem. Tehát mindig is voltak változások az éghajlatban. Az 1342-es árvíz okai ugyanazok voltak, mint most hiszen akkor van Árvíz hogyha rövid idő alatt nagyon sokat esik. Ez egy ö, ö, magyarázat az árvízre és hogyha megnézzük a német folyókat, akkor ezek szintje csökken. És az a benyomásom, anélkül, hogy ezt a témát ártalmatlanná akarnám tenni, hogy egyes csoportok politikai üzleteket űznek, és gazdasági érdekek vannak e mögött. Mindent meg kell tennünk, és ebbe az irányba kell vezetnünk a vitát, hogy a szűkös fosszilis energiahordozókat megfelelően felhasználjuk. A mezőgazdaság bizonyosan nem az egyes számú éghajlatgyilkos, hanem a mezőgazdaság, és itt igazat adok az előttem szólóknak, hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb széndiokszidot bocsássunk ki a légkörbe. Egész gyakorlati példák vannak, 7000 fűtolajat használtam fel egy év alatt, 70 ezre 10 év alatt, és aztán áttértem a fa fűtésre, és ez a 7000 liter olaj, fűtolaj már nem szükséges, az a fenntartható gazdálkodás. Itt mezőgazdaság is hozzárulhat ehhez, és ezért kérem a bizottságot, hogy pontosan vizsgálja meg, hogy évente mennyi biomassa termelődik az erdőkben. Hiszen a 90-es években is vannak tanulmányok, amelyek a mostani helyzetre már nem illenek, és ez szerint az éves biomassa mindössze 3%-át használták fel, 97%-át pedig nem, tehát ez a 97% valahol ö, oszlik, oszladozik, és nagyon sok széndiokszidot bocsájt a légkörbe. Amit tennünk kell, a biomaszet kell lehetőleg nagyobb mértékben alkalmaznunk. Most ö, a fát ö, ablakok ö, készítésére használjuk fel, vagy butorokra. Az én régiómban mindig is ö, felt használtak fel épületek készítésére, és 400 évvel ezek széndiokszidot tárolnak. Hogyha most felt használnánk erre a célra, akkor szintén széndiokszidot takaríthatnánk meg, ebbe az irányba kell haladnunk, és azt hiszem, hogy sokakkal egyetértek ebben, hogy itt nagyon sok kutatásra van szükség, és gyakorlati megoldásokra a mezőgazdaságban, beleértve az erdőgazdálkodást is, és akkor hozzá tudnánk járulni a probléma megoldásához. Elnök, köszönöm Albert. Dott képviselőasszony következik. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy olyan vitába keveredtünk, hogy tényleg globális felmelegedésről van-e szó, vagy pedig ilyen ciklikus változásról az éghajlatban. Bármire is használjuk fel ezt a kérdést, talán egy dologról nem kellene elfeledkeznünk, ami a helyi gazdákat illeti. Észak-Írországban, ahol, él, ahol én élek, a legtöbb gazdaság relatíve kicsi, és a legtöbb gazda a a környezetet kívánja védeni fenntartható módon a következő generációk számára is. Általában a gazdaságok generációról generációra szállnak, és a gazdák érdeke az, hogy olyasvalamit hagyjanak az utódjaikra, ami fenn, fenntartható lesz a jövőben is. Szeretném, hogyha a bizottság két dologra koncentrálna. Az egyik a következő. Jó lenne, hogyha nemzeti szinten is foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Így különböző módjait vizsgálhatnánk meg az egyes termelési módoknak, nem csak Európa különböző részein, hanem mondjuk Nagy-Britannia és Észak-Írország különböző részein. És például Észak-Írországban a tejipar főleg fű alapú, ez különböző fajta húst termel, aztán vannak intenzívebb rendszerek is, úgyhogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne országos szinten megoldást találni. Nos, ami a különböző viták eredményét illeti, nem szabad elfeledkeznünk arra, hogy ne legyen ez további bürokrácia, további szabályozás alapja. Az óriási strukturális változások a jelenlegi pénzügyi helyzetben, nehézségek között szinte elérhetetlenek, úgyhogy praktikus javaslatokkal kell előállnunk. Ezen kívül nem szabad további irányelvek alkotására ö, alapot adnunk ezekkel. Köszönöm szépen. Molto bene, grazie. Köszönöm. Onelicsics Szkák kért szót. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, to niezwykle ważny dokument. E, Köszönöm, elnök úr. Ez a dokumentum véleményem szerint nagyon fontos. Az éghajlatváltozásról beszélhetünk, hogy ez ténye vagy sem, de a gazdák nagyon tisztában vannak ezzel. És a viták során gyakran arról beszélünk, hogy hogyan tudunk a gazdáknak segíteni ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az éghajlatváltozáshoz. Vonatkozik ez a különböző egyéni szintű termelésre a kisebb gazdaságokban, hiszen nagyon sok gazda problémákkal szembesül, hogyha egy adott mennyiségű víz, vizet használ fel, vagy például a szennyvíz kezelés is problémát jelenthet, és ez összefügg, ez az egész ágazattal összefügg, a dokumentum pedig eléggé terjedelmesen foglalkozik ezzel. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az is fontos, hogy a tényeket lássuk, nevezetesen, hogy az változás elleni küzdelemben vezető szerepet tölt be a mezőgazdaság. Tehát amikor változásról beszélünk és a mezőgazdaságról, akkor arról is meg kell, azt is meg kellene fontolnunk, hogy a jövő mezőgazdaságát hogyan alakítsuk. Sok kutatásra van szükség, ez egyértelmű, ugyanakkor az is lényeges, hogy az eddigi vívmányokat, a kutatás eddigi vívmányait felhasználjuk. Úgy vélem, meg kellene fontolnunk azt is, hogy az európai alapokat eddig hogyan használtuk fel, például a vidékfejlesztés céljából, vagy ahhoz, hogy ismét erdőkkel tegyük zöldebbé az Európai Uniót. Tehát hogyan segítették a gazdákat ezen alapok? Illetve hogyan tudjuk ezen alapokat felhasználni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos elemeznünk ezt a dokumentumot, és ez pozitív hatást kell, hogy kiváltson a tervezésre. A jövő közös agrárpolitikájának tervezésére, és ez a mi bizottságunk feladata is. Köszönöm. Delange. Köszönöm. Delange képviselő következik. Voorzitter. Ehm, Köszönöm, Hának úr. egy olyan országból jövök, ahol a GDP-nk 70%-et a tenger szintje alatt állítjuk elő, és jó magam is a tenger szintje alatt élek. Nem hiszem, hogy van még olyan parlamenti képviselő a parlamentben, aki alacsonyabb szín, akinek alacsonyabb szinten lenne a lakása. Tehát azt hiszem, hogy nem lenne sok értelme egy a tenger szintjéről szóló vitának. De azt hiszem, hogy az éghajlatváltozást mindenképpen hatékonyan kell leküzdeni Kopenhágában is, éppen ezen okok miatt. Van egy olyan ok, amely egy olyan dolog, amit némileg zavar. Sok összefüggésben a mezőgazdaságot az éghajlatváltozás egyetlen felelősének tekintik. Szinte minden héten megjelennek a sajtóban felhívások, hogy váljunk vegetariánus, így oldhatjuk meg az éghajlatváltozás problémáját. az élelmiszerek 20-30%-et, amelyet megvásárolunk, eldobjuk. Ezt is tekintetbe kell vennünk. Azt hiszem, hogy a széndiokszid lábnyom szükséges lenne, hogy megjelenjen minden egyes termék címkéjén. Hogyha a nagy élelmiszer láncok, mint például a Tesco, használják ezt a definíciót, tehát a széndiokszid lábnyót, más élelmiszerláncok pedig más definíciót használnak, akkor ennek nincs értelme. Egy közös definícióra lenne szükség, hogy hogyan mérjük a széndiokszid lábnyomot, és ezt fel kell tüntetni a termékek címkéjén. Tehát, hogyha ezeket a kezdeményezéseket nem koordináljuk, akkor ez csupán zűrzavart eredményez, és teljesen értelmetlenné válik. Ezen túlmenően vannak bizonyos ö, ö, növénykultúrák, mint például a cukorrépa, amelyek kedvezően hathatnak a széndiokszid kibocsátás szempontjából, tehát mindenképpen ösztönözik az ilyenfajta gazdálkodást, de túlságosan sokat foglalkozunk az üvegházas növénytermesztéssel. Ezzel szemben fenntartható megoldásokra lenne szükség. Kár, hogy nem ösztönözzük eléggé az innovációt ezen a területen. Egy másik téma is érdekel, a biodiverzitás témája, mert az éghajlatváltozás kihat a biodiverzitásra is. Az Európai Bizottság néhány hónappal ezelőtt egy jelentésben kifejtette, hogy a már rendelkezésre álló eszközöket kell használnunk a biodiverzitás megőrzése érdekében. Nagyon statikus a megközelítésünk ebben az irányelven, például a madarak irányelven, ahol is azt mondjuk, hogy csupán egy meghatározott területet kell védeni. Ugyanakkor vannak más esetek, amikor más fajok vannak kitéve az éghajlatváltozás hatásainak, például a Pireneusok, Pireneusokban, vagy Svédors, Svédország déli részén. Erről is vitát kell tehát folytatnunk, annak érdekében, hogy a biodiverzitásról szóló irányelveinket, irányelvünket az új feltételekhez igazítsuk dinamikus megközelítésre van szükség. Ez bizonyosan egy hosszú távú vita, amelyben részt kívánok venni. Elnök, köszönöm vitánkat. Vazsavovszki elnök, alelnök úr felszólalásával zárjuk. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy vitázunk erről a témáról, de igazából meg kellene alapítanunk, hogy miről is van szó. Öt évvel ezelőtt amikor elkezdődött a korábbi parlamenti ciklus, akkor mindig a föld felmelegedésről, a globális felmelegedésről beszéltünk, most pedig az éghajlatváltozásról beszélünk, holott korábban még a globális felmelegedés volt a téma, néhány év múlva lehet, hogy arról beszélünk, hogy mikor láttak a legidősebb emberek havat, és lehet, hogy akkor a Föld lehűléséről beszélünk. Laikus vagyok, nem ismerem ki magam kellőképpen ebben a témában, nem akarok vitába bocsátkozni a szakértőkkel, akik azt állítják, hogy tényleg éghajlatváltozásról van szó, és arról, hogy ezt mi befolyásolni tudjuk, de vannak más hangok is, más vélemények, amelyekből azt tűnik ki, hogy ezek teljesen megalapozatlan érvek. Ezt mondta Desz úr is, hogy éghajlatváltozásról ugye mindig szó volt, az éghajlat mindig is változott, az ember pedig a történelem során erre nem tudott semmilyen befolyást gyakorolni. Most pedig ugyan ez a helyzet, ugyanilyen kevésbé tudja az ember befolyásolni ezen eseményeket. Az ilyen vita során úgy gondolom, hogy ezt is meg kellene említenünk, ki kellene jelentenünk, hogy egyáltalán rendelkezünk-e kellő minimális tudással ezen a területen, mert néha az a benyomásom, mintha olyasmiről beszélnénk, amiben nem vagyunk elég biztosak. Nálunk a különböző jogi aktusok nagyon komoly következményekkel jártak már az éghajlatváltozás területén, hiszen a lengyel gazdaság a széndiokszid kibocsátásokat 30%-kal csökkentett 1990 óta, és most további kibocsátás csökkentést kell végrehajtanunk. A mezőgazdaságról beszélünk, illetve arról, hogy a mezőgazdaságnak kell segíteni az éghalatváltozás elleni küzdelemben, nos én ezt nehezen elfogadhatónak tartom. Legalábbis nem nálunk, nem hazámban. Elnök úr, emlékeztetnék arra, hogy egy ideje még nem volt széndiokszid kibocsátás, legalábbis nem beszéltünk róla, de azt hiszem, hogy itt most tényleg nem arról van szó, hogy visszatérjünk ebbe a múltba, és olyan mezőgazdaságot végezzünk, ahol erről még nem volt szó. Missione che chiesto. Mielőtt megadom a szót a bizottság képviselőjének, aki szót kért, elmondhatom, hogy sok véleményt ismerhet születtünk meg, különböző szempontokkal és érzékenységekkel, azonban az éghajlatváltozás témája bizonyosan érinti szakbizottságunkat, valamint a mezőgazdaság jövőjét, és ahogyan valaki említette, a probléma része ugyanakkor a megoldás része is. Megpróbálunk tehát egy intelligens utat találni ezen téma kezelésében. Stef- Stefan Lefort pedig egy jelentést fog készíteni, amely remélhetőleg mindenki egyetértésére talál majd. Köszönöm. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, and good afternoon. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok. Először is, ami a bizottságot illeti. Azt szeretném elmondani, hogy rendkívül örömmel hallottunk erről a javaslatról, a saját kezdeményezésű jelentésről ebben a témában. Biztos vagyok benne, hogy segíteni fog a bizottságnak abban, hogy a 2013 utáni időszakban hogyan vizsgálja felül a kapot. Az előzetes orientációkat már megfogalmazta a bizottság, amely a mezőgazdaságra és az éghajlatváltozásra vonatkozik kettő munkadokumentumban. Az egyik a mezőgazdaság alkalmazkodása az éghajlatváltozáshoz címmel, illetve témában. A másik pedig, hogy milyen lehetőségek vannak az éghajlatváltozás hatásának csökkentésére Európában. Ami az első területet illeti, már rámutattak sokan arra, hogy ebben a két dokumentumban nagyon sok szó esik erről először is. Már elkerülhetetlen változásokat tapasztaltunk, ezek folytatódnak is, és ezek igen keményen sújtották az európai mezőgazdaságot. Nem csak a felmelegedés, okozott jelentős változásokat, hanem más események is, amelyek a mezőgazdaságból következnek, például a termés csökkenése, a változékonyság, illetve az a tendencia, amit tapasztalunk, a növekedése a hőmérsékletnek. A bizottság keret intézkedési dokumentumot készített az összes ágazat vonatkozásában, és ez tavasszal született meg, elsősorban a mezőgazdaságra koncentrálva. Nyilván a gazdáknak nincs szükségük az Európai Bizottságra, hogy alkalmazkodjanak az éghajlat változásához, hiszen ez minden nap érinti őket. Ugyanakkor legalább középtávon a már előre jósolható változások, amelyekhez az egyéni gazdák nem föltétlenül könnyen tudnak alkalmazkodni, Nyilván azt kívánják, hogy az európai szintű kutatás próbáljon meg segíteni a helyi intézkedések terméken túl. És ez hasznos lehet a gazdák számára is. Ami az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását illeti a mezőgazdaságból. Igaz, hogy nem a mezőgazdaság a fő bűnös, hiszen a mezőgazdasági tevékenység a 90-es évek óta csökkenő tendenciát mutat, most már sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint az ipar vagy a közlekedés mind a mellett nyilván hozzájárul, a, és hozzá kell, hogy járuljon az európai kibocsátási ö, mennyiségek csökkentéséhez. Főleg a kopenhágai új ö, megállapodás keretén belül tovább csökkentenünk kell a kibocsátásainkat, és nyilván ez a mezőgazdaságra is vonatkozik. Ez pedig azt jelenti, hogy a különböző módszereken el kell gondolkodnunk, amelyek segítenek ezt a célt elérnünk a mezőgazdaságban. A legfőbb üzenet, amit a bizottság kívánt a munkadokumentumban megfogalmazni az ősszel, az az, hogy a legjobb követendő módszer az, ha olyan intézkedéseket hoznak, amely lehetővé teszi a fenntarthatóságot, és ugyanakkor a megfelelő termelési mennyiségek létrehozását. Ez egy win-win helyzetet teremthet, és szinergiákat, amely segít a mezőgazdaságnak a kibocsátások csökkentésében, illetve könnyebben ö, a alkalmazható, alkalmazkodóvá teszi a jövő ö, kihívásaihoz például az egyes gazdaságok terén milyen módszert lehet követni annak érdekében, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsátás, de ugyanakkor a különböző üledékanyagok mennyiségét is csökkenteni kell. Ami a kapot illeti. A bizottság több dokumentumot is készített, amely a kap már létező keretein belül is hozzájárul a üvegházhatást okozó gázok mennyiségének csökkentésében. Például a kereszt megfelelés mechanizmusán belül nagyon sok aspektus járult már hozzá a kibocsátások csökkentéséhez, és könnyítette meg az alkalmazkodást, például a nitrát irányelv, ahol a kereszt megfelelés segített a kibocsátások csökkentésében, illetve a jó mezőgazdaság és környezetvédelmi gyakorlatok megint csak hozzájárulnak a széndiokszid talaj, a talajban megkötött széndiokszid talajban tartásához. A második dolog, amely már a jelenlegi konstrukcióban is létezik, az nem más, mint a pozitív ösztönző rendszerek a fejlesztési programokban, amelyek segítségével a különböző régiók a számukra legmegfelelőbb megoldásokat választhatják. A jövőre nézve ez az a két terület, nevezetesen az a lehetőség, hogy ha szükség van arra, korlátokat kell bevezetni, ha lehet a kereszt megfelelés segítségével az egyik lehetőség, a másik pedig a pozitív ösztönző rendszer. Tehát ez az a két lehetőség, megoldás, ahol megpróbáljuk megoldani az éghajlati problémát. Nyilván meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a kettő között. Mindkét dokumentumban, amelyet már benyújtottunk, a bizottság hangsúlyozta, hogy bár az általános tendenciákat már ismerjük az éghajlatváltozás terén, és azt is tudjuk, hogy a, üvegház hatást okozó gázok vonatkozásában mi a jó és mi a rossz gyakorlat, azt azonban nem tudjuk, hogy a különböző régiók adottságainak megfelelően milyen hatások várhatók, milyen gyakorlatot kell kialakítani az egyes régiókban. Ez helyi jellegű kell, hogy legyen. Hiszük, hogy a nemzetek közötti együttműködés, a gazdaszervezetek aktivizálása, a viták lefolytatására. De ugyanakkor a gyakorlati konkrét ismeretek átadása a gazdák számára a járható út. Köszönöm szépen! Bene, ringraziamo, ringraziamo la... Köszönetet mondunk a bizottság képviselőjének ezért a fontos elemzésért, amelyet az Európai Bizottság végzett, és természetesen előre haladunk ezen téma tárgyalásában, mely nagyon fontos, és amely egyébként más parlamenteket is foglalkoztat, például az amerikai kongresszus is elműlten foglalkozik ezzel a témával a mezőgazdasági szakbizottságán belül. A széndiokszid kvótákat kalkulálják éppen, amelyek a mezőgazdaságnak jutnak más szennyező ágazatokhoz képest. Mielőtt áttérnénk a napirend utolsó pontjára, amely az együttdöntési eljárás bemutatását illeti, Stefan Leffol kap szót. Euh, Csak szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a beszámolóért, és el szeretném mondani, hogy az Agri Szakbizottságnak csatlakoznia kell ahhoz, amit Európa szinten elfogadtak. Hát jön Kopenhága. El szeretném mondani, hogy minden egyes kormány fél évvel ezelőtt elfogadott valamit, akárcsak az Európai Parlament. Nevezetesen azt, hogy Európa modell legyen az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának csökkentése szintjén. Szerintem ezt kell követnünk, és nem lehet nem figyelembe venni azt, amit minden kormány jóvá hagyott, és az Európai Parlament is. Ennek szellemében, illetve utalva arra, amit a bizottság is mondott, a talaj megőrzés, illetve az éghajlatváltozás elemzése keretén belül kell megfelelő megoldást találnunk mezőgazdasági szempontból, nem csak véleményezés, hanem megfelelő ö, nyomos érv formájában. Eh. Köszönöm neked, Stefan, hogy ezt kiemelted, és ahogyan mondottam, mielőtt áttérnénk a napirend utolsó pontjára, amely az együtt döntési eljárás bemutatása címet viseli, felhívnám a figyelmet egy pillanatra, mivel meg kell hallgatnunk még egyszer az Európai Bizottság képviselőit, Verstelen urat, aki egy kérelemről fog szólni, melyel a bizottság él irányunkban egy új jogalkotási kezdeményezésről a tej ágazat tárgyában, mely arra irányul, hogy az egységes piacszervezést módosítsa. Erről még beszélni fogunk, de mindenképpen be fogok szó, számolni arról, hogy az Európai Bizottság mit is fogadott el a tejágazat tárgyában, és ezzel kapcsolatban rögtön meg is adom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Verstérel úrnak. La. Please. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom gyorsan ezt összefoglalni. A bizottság által tavaly elfogadott javaslat azon intézkedésekhez kapcsolódik, amelyeket a tájágazatban már foganatosítottunk. Vannak egyéb javaslatok, amelyeket a tanácshoz terjesztettünk, és az előttünk levő javaslat amelynek kapcsán kérjük a figyelmüket, két intézkedésből áll. Az első a restruktúrálásra vonatkozik. Jelenleg az egységes CMO-ban van rendelkezés arra, hogy felvásároljuk a kvótát, és ezt készletbe, ezt tartalékba helyezzük, és a restrukturációs intézkedésekhez használjuk fel, és a március 31-én még a tartalékban levő kvótát nem használjuk fel a gazdák kompenzálására. Tudják, hogy ez mindig egy olyan kompenzáció, amely az év végén következik be olyan gazdák esetében, akik túllépték a kvótát. Általában figyelembe vesszük ugye a tartalékban levő mennyiséget, és a szerkezetátalakítási program értelmében felvásárolt mennyiség már nem lesz felhasználható a gazdák kártalanítására. Ezáltal pedig a megemelt lefölözések korai kifiz, korábbi kifizetésére kerülne sor, amelyet ismételten fel lehetne használni a szerkezet átalakítási intézkedésekhez. És szeretnénk elkerülni azt, hogy a gazdák ismét túllépjék a kvótát. Egy második intézkedés pedig, amelyet szeretnénk javasolni, elnök úr, az az, ez a tej és a tejtermékekre vonatkozik, hogy a 186-os cikk hatájába tartozzanak. Ezáltal ugyanis a bizottság sürgős intézkedéseket foganatosíthat, hogyha rendellenesség következne be a piacon. Láthattuk, hogy a korábbi esetben korlátozott eszközökkel rendelkezett csak a bizottság a beavatkozás céljából, ezért most a 186-os cikk hatájába szeretnénk ezt beépíteni, hogy egy korábbi szakaszban is a bizottság beavatkozhasson. Ezt szeretnénk javasolni, elnök úr, és természetesen nagyon nagyra értékelnénk, hogyha a szakbizottság és a parlament hamar véleményt tudna erről készíteni, mert akkor a tanács is minél hamarabb dönthetne ebben a kérdésben, novemberben vagy, már, vagy decemberben. Ecco, un attimo di attenzione Kis figyelmet kérek, hogy az eljárást tisztázzuk. Az Európai Bizottság azt kéri tehát, hogy egy sürgős véleményt alkossunk ezzel a jogalkotási javaslattal kapcsolatban. Az első dolog tehát, hogy fontosnak tartom, hogy tűzzük ki jövő hétfőt a plenáris végén, abból a célból, hogy rendkívüli ülést tartson a mezőgazdasági szakbizottság, hogy egymás között határozhassunk hogy elfogadjuk-e, avagy sem ezt a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet, amiről az Európai Parlamentnek plenáris ülésen is ki kell fejezni a véleményét, igent vagy nemet kell mondania. Tehát jövő hétfőn a plenáris ülés után kerülne sor a mezőgazdasági szakbizottság rendkívüli ülésére, hogy együtt eldöntsük, mit mondjunk KED délelőtt. Tehát most nem kell erről vitát nyitnunk, de gondolkodjunk el. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság néhány jogalkotási javaslatot tett, amelyet nagyra értékelünk. Valószínűleg nagyon sokféle vélemény van ezen szakbizottságon belül, ezt majd a hétfői rendkívüli ülés, ülés keretében megvitatjuk Strasbourgban. Tehát kérem, hogy gondolkodjanak el erről a fontos ülés keretében, amelyet egyidejűleg tartunk majd a miniszterek tanácsának ülésével, amelyre hétfőn 19-én kerül sor Luxemburgban. Nyilvánvaló, hogy azt elmondhatom az Európai Bizottságnak mindannyiunk nevében, tehát azt is várjuk, hogy az Európai Bizottság részletesebben mutassa be, hogy mit is akar konkrétan tenni. A 186-os cikk felhasználásával, amelyre éppen most utalt az Európai Bizottság képviselője. Azt hiszem, hogy a nagy többségünk egyetért azzal, hogy a tejet is a hús és más egyéb szektorok mellett foglaljuk be a 186-os cikk hatáskörébe. Ugyanakkor az is világos, hogy részünkről Világosan szeretnénk tudni, hogy az Európai Bizottság konkrétan mit tesz, amint megkapja ezt a közvetlen beavatkozásra irányuló hatáskört ebben az ágazatban, anélkül, hogy meghallgatná a tanácsot. Fontos tehát, hogy a keddi ülésen, amikor véleményt adunk majd, legyen ez kedvező, a, vagy, neg, vagy kedvezőtlen a sürgősségeljárás szempontjából, mert legyen némi iránymutatásunk az Európai Bizottság részéről azt illetően, hogy hogyan akarja konkrétan alkalmazni ezeket az új intézkedéseket. Köszönöm, hogyha valaki fel akar szólalni, természetesen megadom neki a szót, de ahogyan elmondtam, ezzel a ponttal kapcsolatosan hétfőn Strasbourgban vitázunk majd. Luis Capula Santos, és aztán Albert Dess. Sr. Eh, Presidente, eu sei que este não é o momento do debate e não vou procurar fazê-lo, mas gostaria pelo menos de questionar. Csak egy kérdést szeretnék feltenni az itt jelenlévő bizottsági képviselőnek, mert ellentmondásnak tűnik ez számomra. Ha mindenki egyetért azzal, hogy cselekednünk kell a kínálat oldalán, tehát az intézkedés az, amit javasolnak, hogy növeljük a termelést, akkor nem értem, hogy az Európai Bizottság hogyan szándékozik cselekedni a kínálat oldalán, hiszen egyrésztről javasolja ezt az intézkedést, más oldalról viszont fenntartja azt a javaslatot, hogy növeljük a kvóták éves összegét. Nos, ez ellentmondásban van egymással mert a fel nem használt kvótákat fel lehet használni, ugyanakkor növelni akarja a kvótákat. Ez a két intézkedés számomra ellentmondásosnak tűnik a jellegi helyzetben. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Louise. Más hozzá kívánne szólni? Tessék, Zsair. Köszönöm, elnök úr. Először is örülök annak, hogy jövő hétfőn akkor lesz időnk arra, hogy részletesen megvitassuk a bizottság javaslatait. Szeretném két dologra felhívni a figyelmet. Az előttem szóló már utalt erre. Természetesen az intézkedéseket a közvélemény felé, az adófizetők elé is meg kell magyarázzuk. Éppen ezért nem tűnik logikusnak, hogy egyfelől ugye a kvóta által a mennyiségeket emeltük, másfelől pedig a tagállamoknak meg akarjuk engedni azt, hogy gyakorlatilag visszavásárolják ezt a kvótát. Azt hiszem, hogy ez problémás lehet a nem agrárszakértőknek ezt az Európai Unióban elmagyarázni. És másodszorban utalnék arra, hogy Kelet-Németországban mindig alacsonyabb a kvóta ár, ez mindig így volt, mindig alacsonyabb volt a kótár, mint nyugaton, és ennek az volt az oka, hogy az úgynevezett új szövetségi tartományokban kihasználtuk az egyenleget a kvóta szempontjából. Albedes. Albedes következik. Köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék a dolog érdemi részéről vitázni, csupán az eljárás módra kapcsolatban elmondanám, hogy egyetértek ezzel. Hétfőn vitázunk erről a témáról, kedden pedig, ahogyan elmondta elnök úr, sor kerül a szavazásra a plenárison hogyha ezt elfogadjuk, akkor szerden van a módosítók benyújtásának határideje, csütörtökön következik a szavazás a plenárison. Ez tehát az eljárás mód, amelyet a kollégáknak már most kifejthetek. Molto bene. Rendben. Tehát mindenki szemére világos a helyzet, de még Martin Heusling akart hozzászólni. Ahogy elmondtam, hétfő délután rendkívüli és keretében vitázunk erről, amely egybeesik a luxemburgi tanácssal. Itt tehát csak a, az érdemi felszólalásokra korlátozódjunk. Martin. Ja, Vorsitzender, ich kann mich Ihren Worten nur anschließen, dass wir schon ganz gerne... Elnök úr, csak csatlakozni tudok. Valóban több információra van szükségünk főleg, hogyha ezt hatályba kívánják léptetni. Emlékeztetnék arra, hogy a parlament a jövőben több hatáskörre rendelkezik majd a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően, és eh, éppen ezért eh, nehezünkre esne, hogyha ismét le kellene mondani bizonyos jogokról, úgyhogy ezt szeretném megfontolóra bocsátani. Örülök a hétfői vitának, és eh, jó lenne azért, hogyha addig még megkapnánk némi információt. Grazie, Martin, importante. Köszönöm, Martin. Igen, ez fontos. José Bové hozzá akar fűzni valamit. Igen, csak hogy jól értettem a bizottság két intézkedést javasol nekünk, egy szakmai jellegűt, ami már létezik a kóta rendszerben, és a 186-os cikken. Martin azt mondta, hogy szeretne erről a cikkről magyarázatot, de én meg vagyok lepődve, mint a kollégám azelőtt, hogy most azt mondják nekünk, hogy vannak eszközök a termelés megoldására, és hat hónapon keresztül nem volt. A múlt heti tanács ülésen egyszerre nem tudtak nyilatkozni erről. Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, és szeretném, hogy hétfőre az ülésre a lehetséges elemek rendelkezésünkre áll, áll, álljanak. Mit csinálunk azokkal, akiknek nyugdíjba kell vonulni? Beszéljünk erről is itt. És szerintem erről a kérdésről, és ezt mindenki tudja, nem beszélhetünk anélkül, hogy Európán belül ne állítsuk vissza az egyensúlyi helyzetet. Mert ma vannak olyan országok, amelyek nem... termelhetnek többet, mint amennyire szükségük van. Köszönöm. Én a 186-os cikkről szeretnék részletesebben hallani a bizottságtól. Köszönöm. Subida. Uh, George... Rögtön George Lyon, és aztán ismételten a bizottság képviselője kapszul George Lyon. I uh, just a simple point. Can... Egyszerű kérdést szeretnék elmondani. Kérnék garanciát arra, hogy megkapjuk a héten még az információt, hogy a hétvégén tanulmányozhassuk, mert az egyik probléma az, hogy nincs elegendő információ megfelelő időpillanatban, hogy tanulmányozhatjuk a helyzetet, és ma kellett volna ugye döntenünk. Tehát kérjük a garanciát arra, hogy időben megkapjuk ezt az információt, hogy hétfőn este aztán dönthessünk róla. Köszönöm. No, per precisare, George. Hogy pontosítsuk, George és mindenki szemére. A szakbizottság rendkívül ülése Strasbourgban hétfő délután, lesz az alkalom arra, hogy több információt kérjünk. Nyilvánvaló, hogy nem tud eljönni a biztos asszony, hiszen Marian Fischerből Luxemburgban lesz a miniszterekkel, azon az ülésen, amely egy időben zajlik a miénkkel. De reméljük, hogy ott lesz majd az Európai Bizottság képviselője, hogy több információval szolgáljon. Most kérjük, hogy röviden adjon információt, és hétfőn pedig részletesebben egy olyan levél útján, amelyet én fogok írni a biztos asszonynak. A 186-os cikkel kapcsolatban azonban fontos Matiu asszony kérdésére válaszolni, megadom tehát a szót az Európai Bizottság képviselőjének, és aztán eltérünk a következő napi rendi pontra, tessék. Thank you, Mr. President. Quickly, uh... Köszönöm, elnök úr. Gyorsan reagálnék Engedjék meg, hogy egyértelműen fogalmazzak. Van egy létező jogalap a jelenlegi CMO-ban a kvóta felvásárlásához, ez a 75-ös cikk, és eddig a tartalékba helyezett mennyiségek március 31-ig, ugye ez az a határidő, amikor elkezdjük értékelni a fel nem használt kvótát és a túllépett kvótát. Ezt használtuk fel, ezt a mennyiséget ahhoz, hogy a kiegyenlítést elvégezzük. Most pedig a javaslat az, hogy ezt ne használjuk fel. Tehát ez a szerkezet átalakítási eszköz, ez mindig is ott volt. Az előny most az, hogy vannak bizonyos helyzetek, amelyben megemelt lefölözéseket fizetnek majd a gazdák, és ezek megemelt lefölözések ismételten felhasználhatók a szerkezet átalakításhoz, ami pedig a 186-os cikket illeti. Ez persze attól függ, hogy milyen fajta válság következik be, milyen intézkedéseket hozhatunk, de pillanatnyilag a magántárolásra nincs jelenlegi jogalap, kivéve a vaj esetét a közös piac szervezésben. Tehát bekövetkezhet a jövőben egy olyan válság, egy olyan helyzet állhat elő, amelyben a magántárolás a 186-os cikk alkalmazásával megvalósul majd. Köszönöm. Fontos, amit Wessner úr elmondott, ezt tartjuk magunkat tehát, és remélem, hogy jelentésében, amelyet a főigazgatóságnak készít majd, a vitánkat kiterjeszti erre is, tehát beszámol majd érdekünkről ezen témát illetően, mert az, amiről a parlament szavazott plenáris ülése, még pedig nagyon nagy többséggel, mind a jogalkotási javaslatot illetően, mind pedig az állásfoglalás indítványunkat illetően, hiszen emlékezzünk arra, hogy több mint 450 képviselő szavazott emellett. Remélem, hogy ezt az Európai Bizottság figyelembe veszi. A 186-os cikk, tehát, hogyha jól értettem, azt egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy tekintetbe vegyék azt, amit a parlament kért. Köszönöm, erről hétfőn este fogunk vitázni a szakbizottságunk rendkívül ülésén. Remélem, hogy ezen ön részt tud venni, illetve az Európai Bizottság képviselője. Köszönöm. Hogyha nincs más hozzászóló, akkor térjünk át a napirend utolsó pontjára. Az együtt döntési eljárás bemutatása címmel. Ez egy fontos téma sőt azt mondanám, hogy didaktikus jelentőségű, hiszen az írországi népszavazás után, és köszönjük ezt a fontos eredményt, foglalkoznunk kell az együttdöntés végrehajtásával, remélve azt, hogy a múlt szombati jó hír után, azaz, hogy a lengyel elnök aláírta a Lisszaboni szerződést, most már az utolsó probléma, az utolsó akadály a cseh elnök aláírása. Nekünk azonban már el kell kezdenünk, hogy felkészüljünk erre a fontos eseményre, és hogy fel tudjunk készülni, és tudomásul tudjuk venni, hogy mit jelent ezen szakbizottság számára az együttdöntési eljárás formális megindítása. Nos, ezért nagyon fontos, hogy valamennyien figyeljünk annak a rendkívül jelentőségére, amelyet az együttdöntési eljárás a döntéseinknek biztosít. Éppen ezért kértem az egyet, egyeztetés és együttdöntési egység munkatársát Bayer urat, hogy röviden vezesse be ezt a témát. Éppen most osztjuk ki ennek a kis kiadványnak a példányait, amely nagyon fontos, és már valamennyi nyelvi változatban, vagy legalábbis a legtöbb Európai Unió, Uniós nyelven megjelent, hogy időben tájékozódhassunk új fontos hatásköreinkről, amelyel a szakbizottság, illetve a parlament rendelkezni fog a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. Klaus Bayer úrnak adom meg a szót, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman, for the opportunity. Köszönöm, elnök úr, a lehetőségért, hogy a az Agri Szakbizottság előtt szólhatok, és röviden beszámolhatok az együttdöntési eljárásról. Ha megengedik, először megismételném az eljárás jellemzőit, és aztán beszélnék arról, hogy a Lisszaboni szerződés az új szerződés értelmében mi változik, ami remélhetőleg hamarosan hatályba lép. Az elnök már említette ezt a kis könyvet, amit kiosztottunk, amely összegzi nem csak magát az eljárást, hogy hogyan kell ezzel majd a parlamentben eljárni, hanem felhívnám a figyelmet a mellékletre is, ugyanis itt található minden fontos dokumentum, az cikkek, a viselkedési kódex, a házszabály, stb. Röviden hadd kezdjem azzal, hogy rámutatok arra, hogy mik az eljárás főbb jellemzői. Az együttdöntési eljárás az egyetlen jogalkotói eljárás, ahol a tanács és a parlament ö, egyenjogú a 93-ban a Maastrichti szerződés hozta létre, és pillanatnyilag körülbelül az európai politikák 50%-ára alkalmazandó. A szerződés maximum három olvasatot tesz lehetővé, de ugyanakkor az egész, minden téma az eljárás bármilyen lépcsőjében első, második, harmadik olvasatnál meg lehet, be lehet fejezni, és eléggé gyakori, hogy az első olvasatban már lezárul a folyamat. Egy kicsit mások a játékszabályok az első-második olvasatban, és nagyon eltérnek az egyeztetésnél. Az első és második ö, olvasat között a legfőbb különbségek azok, hogy az első olvasatban nincs határidő, tehát a tanács és a parlament annyit foglalkozik a témával a felkészülés során, amennyit akar. A legnagyobb különbség az első és a második olvasat között az, hogy a második olvasatban a parlamentnek abszolút többségre van szüksége, pillanatnyilag 369 tagra van szükség az igenhez, egy módosítónál, tehát a küszöb a második olvasatban sokkal magasabb, mint az első olvasatban. Egy másik különbség, egy módosító indítvány elfogadhatósága a parlament a második olvasatban nagyjából nem a szerződés értelmében, hanem a parlament belső szabályai értelmében ö, korlátokba ütközik. Nagyon röviden a harmadik olvasatról. Ez rendkívüli módon eltér az első és másodiktól. Azért, mert a harmadik olvasatban a szerződés úgynevezett egyeztető eljárást tesz lehetővé. Ez az utolsó esély arra, hogy megállapodás szülessen harmadik olvasatban, hogyha korábban ez nem történt meg. A szerződés értelmében úgynevezett egyeztető bizottsági ülésre van lehetőség, ahol a parlamenti delegáció és a tanácsi delegáció összeül, és megpróbál megegyezni. Ez egészen más, mert csak a harmadik olvasatban van ilyen lehetőség a két politikai testület számára a tanácskozásra. Az eljárás különböző lépéseit itt lehet látni ezen a dián. Nagyon érdekes az utolsó oszlop, amely az utolsó mandátumot mutatja 2004-2009 között. Itt lehet látni, hogy 72% a témáknak, több mint kétharmada első olvasatban zárult le. Csak kevesebb, mint 30% került második olvasatra vagy egyeztetésre. Tehát a témák legnagyobb része le, lezárult az első olvasatban. Ha ezt a két korábbi mandátumhoz hasonlítjuk, azt látjuk, hogy a tendencia hasonló volt, a legfőbb oka ennek az, hogy az intézmények jobban bíznak egymásban, és hamarabb kezdenek tárgyalni egymással a folyamat során. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy az intézmények egyre jobban ismerik ezt az eljárást. Ennek természetesen az a nagy előnye, hogy nagyon sok időt lehet megtakarítani, átlagosan 16 hónap alatt születik megállapodás, a hivatalos újságban való megjelenésig, ez rendkívül rövid, főleg a nemze- az egyes országok gyakorlatához képest. Főleg, mivel több nyelvű környezetről van szó, az azt jelenti, hogy minden egyes bizottsági javaslat, módosító indítvány, végleges szöveg le kell, hogy fordításra kerüljön minden nyelvre, és mindez 16 hónap alatt. Tehát az előny az, hogy sokkal gyorsabban járunk el, sok időt nyerünk az első olvasatos megállapodásokkal mindamellett, főleg az utolsó mandátum második részén, az utolsó parlamenti ciklus második részén kritikai hangok fogalmazottak meg, nevezetesen, hogy az első olvasatos megállapodások néha ö, nem igazán eléggé átláthatóak. Főleg azok számára, akik megpróbálják követni az európai jogalkotást, ezt nem igazán könnyen teszik, abban az esetben, hogyha minden téma lezárul ilyen korai szakaszban. Főleg a nemzeti parlamentek panaszkodtak sokat, azt mondták, hogy nagyon nehéz ö, megvizsgálniuk a saját kormányaikat, hogyha 72%-a a jogalkotói folyamatoknak ilyen gyorsan és korán lezárul. Pontosan ezért 2007-ben egy munkacsoport jött létre az Európai Parlamenten belül a parlamenti reformról, hogy Berent asszony volt az elnök ennek. És ez a munkacsoport megvizsgálta az együttdöntési folyamatot is, illetve azt, hogy hogyan lehet javítani rajta. A munkacsoport egy bizonyos viselkedési ö, kódexet javasolt az első és második olvasatos ö, megállapodásokra, amely bekerült a parlament házszabályába, amely júliusban lépett hatályra. Mivel eléggé friss dokumentumról van szó, csak néhány hónapja ö, hatályos, néhány szót szeretnék szólni erről is. Ennek legfőbb célja az volt, hogy az eljárás láthatóbbá váljon. A munkacsoport filozófiája az volt, hogy ha nő az átláthatóság a parlamenten belül, az akkor történik, hogyha trialógus formájában folyik a tárgyalás. Szakbizottsági szinten úgy, mint ma, nyilvánosan, tájékozódik a, a szakbizottság. Ebben az esetben átláthatóbb a folyamat, és a közvélemény is értesül erről. Ezért a viselkedési kódex értelmében először a szakbizottságnak kell dönteni, hogy legyen-e tárgyalás egy bizonyos témában, és a szakbizottság dönt, hogy kimenjen, az előadó, vagy a, kíséri el az árnyék jelentéskészítő is, tehát ki lesz a tárgyaló csapat. A szakbizottságnak kell dönteni arról is, hogy milyen mandátummal rendelkeznek a küldöttek, és megfelelő tájékoztatást is kell kapnia. Így a parlamenten belül is, de az érdekelteknél is, akik követik a jogalkotói munkát a parlamenten kívül, nagyobb az átláthatóság. Csak tájékoztatásról szeretném elmondani, hogy ebben a könyvecskében megtalálják ennek a viselkedési kódexnek a szövegét is, a D mellékletben. Mielőtt a Lisszaboni szerződésre térnék, engedjék meg, hogy néhány számot említsek az elmúlt ciklusból. Összesen 454 téma zárult le együtt döntéssel, különböző szakbizottságoktól, 20% Juritran Econ, az Agri 5 együttdöntési témában vett részt, főleg az élelmiszerbiztonság és a statisztika területén. Na most visszatérve Lisszabonra, öt év múlva ez egészen másképp fog kinézni, ha a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Mit változtat meg majd Lisszabon a jogalkotás terén? Először is az eljárás neve fog megváltozni, már nem együtt döntésnek fogjuk hívni, hanem normál ö, jogalkotói folyamatnak. A 294-es cikket is egy kicsit átfogalmazták, hogy a tanács és a parlament egyenlő alapokra helyeződjön. A parlament most már nem véleményez, hanem állást foglal az első lépésben továbbra is három olvasat lesz, továbbra is ugyanazok az elvárások és a határidők. A változás az érintetteket érinti a szerződés szerepet szán a jogalkotói folyamatban a nemzeti parlamenteknek az úgynevezett szubszidiaritási ellenőrzési folyamat során. A nemzeti parlamenteknek 8 hete lesz a reagálásra egy bizottsági javaslat vonatkozásában, hogy gondolják, hogy a bizottsági javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Abban az esetben nyilván attól függően, hogy hány nemzeti parlament reagál egy azonos ugyanarra a javaslatra, különböző megoldás lehet, lehet sárga vagy narancsárga lap. Ha a nemzeti parlamentek többsége úgy gondolja, hogy a bizottsági javaslat nem tartja tiszteletbe a szubszidiaritás elvét, és vagy a tanács, vagy a parlament mellé áll ennek a véleménynek, akkor el kell vetni tehát ellenőrizni kell tényleg a szubszidiaritás meglétét. A másik változás, ami szorosan kapcsolódik az együttdöntéshez, de nem igazán ez, hanem a komitológia, a teljes komitológia, a végrehajtó intézkedések elfogadása. Itt teljes hierarchiája van a normáknak, a jogalkotói folyamatban, lesznek olyan ö, ö, törvények, amelyek ö, delegálásra kerülnek, ez sokkal erősebb. Ez azt jelenti, hogy a parlament és a tanács, a két ö, döntéshozó szerv bizonyos intézkedéseket delegál a bizottságnak, de ugyanakkor a tanács és a parlament természetesen megőrzi vétójogát, ha nem tetszik nekik az, amit a bizottság javasol. A végrehajtó intézkedések nagyon röviden, e, itt sokkal részletesebb e, a helyzet, e, egyértelmű a tagállamok fontossága, de nyilván a bizottság is, ha szükséges, hogy általánosak legyenek a feltételek, léphet. a tanács, a parlament és a bizottság még meg kell, hogy állapodjon ezekben az intézkedésekben. De mindenképpen a jövőben fontos szerep hárul rájuk. Röviden, végezetül a legnagyobb változásról a Lisszaboni szerződés sen belül az együtt döntés hatája. A jövőben szinte minden kulcsfontosságú szakpolitika ezen eljárás keretén belül kerül eldöntésre, kivéve csak nagyon kényes területeket, mint az adózás, a szociálpolitika, a külpolitika bizonyos területei, a biztonságpolitika bizonyos területei. Összességében 85 ö, szakpolitikai területre ö, szemben a mostani 44 el kerül alkalmazásra. Ez mit jelent a parlament számára, főleg a szakbizottságok szempontjából? Ö, négy szakbizottságnak lesz igen sok munkája az együtt döntés keretén belül, elsősorban az önöké, a mezőgazdasági, de ugyanakkor a halászati, az INTA, a nemzetközi kereskedelmi és a polgári ö, szabadságjogi. Mivel az önök bizottsága az egyik legfontosabb a jövőbeli döntéshozás, jogalkotás ö, ö, során, sok sikert kívánok önöknek ezen kihíváshoz, és itt be is szeretném fejezni. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy bármikor állunk rendelkezésükre, hogyha szükség van rá. Köszönöm a meghívást és a figyelmet. Klaus Bayer, Köszönjük Klaus Bayer főtitkár úrnak ezt a bevezetőt. Mindenkit felkérek arra, hogy olvassa át ezt a fontos kiadványt, amely pontosítja az előbb elhangzottakat. Ezzel be is rekesztjük szakbizottsági ülésünket. Emlékeztetném önöket a hétfői ülésre Strasbourgban tehát a szakbizottságunk rendkívüli ülésére, amelyre a plenáris után kerül sor, és aztán 9-én és 10-én novemberben tartjuk szokásos üléseinket. 5 perc szünetet tartunk, és felkérem a koordinátorokat, hogy jelenjenek